Colleagues, if you could uh, take... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Jó napot kívánok. A miniszter urak még nem érkeztek meg, legalábbis mindketten, úgyhogy megkezdjük az elnök közleményeivel. Az első napi rend elfogadása. Ha nincs kifogásuk ellene, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Először is nézzük a nyelvi kiosztás. Finn, észt, lett és gélnyelv nem elérhető a mai napon. Szeretném megemlíteni, kedves kollégák, hogy voltak kaptak egy levelet is, vagy elolvastak, vagy nem, mi szerint a koordinátorok körében lesz egy vita, és szeretném újra elmondani, hogy igen intenzív szakbizottsági hetünk van ezen a héten, ma 2.30-kor kezdünk például részben azért, hogy a belga minisztereket fogadni tudjuk, Egyébként csütörtökön lesz egy ülésünk a plenáris után. Ez azt jelenteni, hogy eh, lesz még egy Strasburgi szakbizottsági ülésünk is, tehát elég sűrű, tehát áprilisban öt ülésünk lesz szakbizottsági szinten. Azt gondolom, hogy eh, igen, az Európai Bizottság 5 vagy 10 javaslatára nem tudunk hétről hétre reagálni. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy nem lesz több ülésünk, mint amennyire feltétlenül szükség van, de természetesen a jogalkotói munkánt el kell végezni a lehető legjobban, és amennyire csak lehet hatékonyan reagálunk a különböző elvárásokra ezért ezt el akartam mondani, biztosíthatok tehát mindenkit arról, hogyha bármiféle javaslatuk, kérdésük van, hogyan gondolják a koordinátorok munkáját, hogyan lehetne javítani, kérem jelezzék. Egyébként gyorsan végigmegyünk az egyéb. Itt egyébként az utolsó ponton mindenek előtt lesz egy tévécsoport, amelyik forgat és hogy megnézzük az ajánlásokat, az EFT, röviden szeretnék beszélni, egy saját kezdeményezésű vélemény Zsol Bergeron kapott, Krisztina Voldálón a szocialisták és demokraták nemében is kapott egy jelentést az európai a bűnmegelőzési a családon belüli erőszak elleni fellépést erősítendő, illetőleg Fernando López Aquilér egy előadója lesz az egy kifejezett áfa rendszer módosítást vizsgáló jelentést készít elő, mint mondtam. Most pedig, kedves kollégák, a harmadik napi rendi pontunk következik. Örülök annak, hogy sikerült egyébként meghívni, és amit el is fogadtak ezt a meghívást, két belga minisztert azután, hogy ilyen tragikus eseményekkel szembesültünk, ma illetve március 22-éről van szó természetesen. Eszmecserére kerítünk sort John Jambon úrral, a biztonság és belügyminiszter Belgiumban miniszterelnök helyettes, illetőleg Kuhn Gaines, a belga igazságügyi miniszter, a vendég, mindkettőjüket szeretném üdvözölni. Remélem jól ejtettem ki a nevüket. Hmm és valamennyiünket sokkoltak ezek az események, kedves kollégák, természetesen, de a mi szakbizottságunk külön illetékes abban, hogy az intézményen belül tárgyaljunk erről, az intézményközi munkát is mi szeretnénk kézben tartani. Itt a tanács további szerepéről fogunk beszélni a terrorizmus elleni harcban, a saját biztonsági menetrendünk, agendánk és szerephez jött természetesen. Azt gondolom, hogy nem kell annyira részletekben mennem az elején, itt a parlamentben megvan a saját hatáskörünk, felelősünk ezekben a kérdésekben, és ezek feleget is kell tennünk. Örülök, hogy mindketten eljöttek. Nem kívánok, nem kívánom visszaélni az idejükkel. Először Jean Jambon úrnak, a belga miniszterelnök helyettesnek és belügyminiszternek adom meg a szót. Egy 6-7 perces bevezetőt szeretnék kérni öntől, és ezt követően nyílt vitát folytatunk a képviselőkkel. Jean, öné a szó, és örülök, hogy sikerült ilyen együttműködést kialakítani az intézmények között. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem ilyen rettenetes körülmények ellenére. És egy angol nyelvű, rövid angol nyelvű vezetőt tartok, de utóbb majd rátérek talán a holland nyelvre, ami az nyelvem. Természetesen tudom, hogy lesz igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pénteken volt egy hónapja, hogy öngyilkos merénylők az IS képviseletében gyáva módon megtámadtak az Aventemi repülőteret, és egy órával később a Málbéki metró állomáson követtek el merényletet, mit mindjárt a parlamenttől nem messze. 32 halálos áldozat, több száz sérült volt a következmény, különböző nemzetiségűek, beleértve olyan személyeket is, amelyek természetesen az EU intézményei számra dolgoznak. A sérültek közül még mindig intenzív ápolósra szorulnak többen a mai napig is, és az áldozatok pedig egy gyáva támadás áldozatai, amit az európai alapvető értékek és demokratikus rendszer ellenére nyitottak, Egy nyílt demokratikus társadalom volt a célpont. Ez volt a legsúlyosabb támadása, amelyet Belgiumban valaha is elkövettek. Egy belga 911 volt ez. Egy sötét pillanat ez a történelmünkön, ahogy miniszterelnökünk ezt leírta háromnapos nemzeti gyász következett ezek után, és most a belga kormány nevében, illetőleg a az európai partnerek nevében szeretnék kifejezetten köszönetet mondani az önök szolidaritásáért és a részvétnyilvánításokért, amelyeket eljuttattak a belga néphez. Túllépve most az emberi szenvedésen óriási anyagi kár is keletkezett természetesen. Az Aventemi repteret le kellett zárni jó néhány napra, és metróvonalakat is lezártunk. Egyébként, ami a merényletet illeti, a belga kormány úgy döntött, hogy nem enged teret a félelemnek, ugyanis éppen ez az, amit a terroristák el akarnak érni. Nem akarjuk lezárni Brüsszelt emiatt. A közlekedést megszerveztük, ellenőrzött módon működik, újabb plusz biztonsági intézkedésekkel együtt a közlekedés, még a metró is újraindult időközben. A metró teljes kapacitással működik időközben, még a Malbeki állomást is megnyitottuk nem régiben. A reptér korlátozott fó kapacitással, forgalommal működik, de nem sokára rátérünk a teljes kapacitásra újra ami pedig a támadásokat illetik, a legmagasabb szintű biztonsági szintet hirdettük meg az egész országra nézve. Egy hónappal ezek után a második szinten vagyunk, ezt a hármas számmal illetjük egyébként, ami azt jelenti, hogy komoly fenyegetés áll fenn, esélye van egy támadásnak is, de konkrétan nem látunk arra utaló jelet, hogy hol követnek el ilyen merényleteket. A nyomozás egyébként, a vizsgálat egyébként teljes sebességgel folyik. El tudom mondani önnek, hogy 24 órán keresztül non-stop dolgozunk. Egy sor házkutatást tartottunk, nagyszámú embert le is tartóztattunk, és köszönjük szépen a közös nyomozócsoportnak, amit létrehoztunk a francia hatóságokkal a merényletet követően egyre inkább azt látjuk, hogy Franciaországban akartak támadást elkövetni, de mivel a biztonsági erők gyorsan működtek és dolgoztak, ezt sikerült megakadályozni, megelőzni. Ekkor döntöttek úgy, hogy inkább Brüsszelben követnek el tárgya, támadást ehelyett. A folyamatos fenyegetettség azt jelenti, hogy bizonyos stratégiai területeket, zónákat továbbra is ellenőriznünk kell a nagy repterek, vasútállomások, a nukleáris erőművek, de aztán vannak az úgynevezett soft targetek, a puha célpontok is, ahol sokan megfordulnak, szórakozó helyek, mozik, stb. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megőrizzük a fővárosunkban és Belgiumban a nyugalmat és a biztonságot. Egyébként pedig már régebben is egy sor intézkedést vezettünk be a terror elleni harc keretében. 30 intézkedésről beszélünk összesen, 12-t egyébként, pedig 2015-ben hirdettük meg még a párizsi támadásokat követően. A másik 18-ra pedig azután került sort, hogy novemberben is Párizsban követtek el merényletet. 2015-ben mintegy 200 millió eurós költségvetéssel dolgoztunk, 2016-ban 400 millió eurós plusz kiadást tervezünk a terrorizmus elleni harc keretében. Ez egyszeri kiadás is lehet, de van, amit egyébként be kell lépenünk a költségvetésbe, és több éven keresztül kell majd rendszer szinten felhasználni ezt. Azok a döntések, amelyeket a belga kormány meghozott ebben az összefüggésben, azt jelentik, hogy a belügyminiszter visszavonhat személyazonosító igazolványokat, hogyha valaki Szíriába indul, akkor megakadályozhatjuk ebben, és a személyigazolványát vagy útlevelét bevonhatjuk. Egyéb iránt pedig eh, a külügyminiszter kolléga is ezt teheti az útlevelekkel. Mit mondtam, hogyha valaki eh, kockázatot jelent a társadalmunkra, akkor ezt megtehetjük. Egyébként egy radikalizáció ellenes intézkedés csomagos útnak indult a fegyveres erőket, a hadsereget is bevontuk ebbe, e, rendőrségi ellenőrző pontokat alakítottunk ki a határokon, és a lehető legkorábban bevezetjük a PNA adatok ellenőrzését is. Egyébként pedig a gyűlölet tel szemben határozottan lépünk fel, egy, és a telefonálásban is a kártya, a nem nevesített telefonkártyákat jobban fogjuk ellenőrizni, vagy lehetetlené tesszük. Párizs után egyébként számos jel arra mutatott, hogy számos probléma a Molenbeekből származik. Molenbeek egy brüsszeli terület, de nem csak Molenbeekről beszélünk, hanem hét másik ilyen területről is beszélünk, brüsszeli külvárosról elsősorban Brüsszel egyébként rész az IS elleni nemzetközi harcnak, hajókkal és katonai repülőgéppel veszünk részt ebben. Megerősített biztonsági intézkedésekre van ezért szükség az országunkban. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, a terroristák megosztást akarnak, meg azt akarnak osztani bennünket. Nem szabad belelépnünk ebbe a csapdába Pillanatnyilag feszült a helyzet, és számosan bírálták Belgiumot. Egyébként belügyminiszterként szeretném elmondani, és megragadom az alkalmat erre, hogy biztosítsak, minden szó, biztosítsak mindenkit arról, hogy a belga szolgálatok ezen a területen szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy súlyos körülmények között is megoldjuk ezt a problémát a terrorizmus, a nemzetközi terrorizmus egy meglehetősen összetett probléma. Meg kell előzni a radikalizációt, egy társadalmi integrációról beszélünk, fel kell törni az árt társadalmakat, és a külföldi harcosok mozgását is ellenőrizni kell megakadályozni. Ehhez megfelelő hírszerzésre van szükség, és szankciókat kell alkalmazni azon személyekkel szemben, akik Szíriából visszatérnek, és a finanszírozást is meg kell akadályozni a nemzetközi terrorizmus finanszírozásáról. Ide tartozik a fegyverkereskedelem is, ennek érdekében harmadik felekkel is, e- egyéb országokkal is együtt kell működnünk. Ez egy fontos terület a terroris elleni harcnak. A problémák megoldása nem egyszerű, és nem fogunk gyorsan megoldást találni az összes problémára. Attól tartok egyébként, hogy a társadalmunknak be kell rendezkedni arra, hogy magas árat kell fizetnünk a biztonságunkért, magasabbat, mint most. Sokan bírálják egyébként a belga hatóságok fellépését, jelentkezik a médiában, Belgiumban és külföldön is. Ez a bírálat egyébként már hosszabb ideje érezhető, Természetesen van mit javítani a munkánkon, ez nem lehet kétséges. A belga parlament létrehozott egy külön bizottságot, hogy az összes aspektusát megvizsgáljuk ennek a területnek a merényletek környezetének. Belgiumon belül pedig megnézzük a saját teljesítményünket, keményen átvizsgáljuk, mit tehetünk jobban, és erősíteni szeretnénk a pillanatnyi gyenge pontjainkat, és a radikálisokkal szemben fel is fogunk lépni ami Európát illeti, és amit ma a terroristákról tudunk, a nemzetközi fellépésről. A terrorizmus olyas valami, amit sikeresen csak együtt tudunk megszüntetni, európai szinten közösen kell fellépnünk. Az Európai Tanácsok 2015. februárjában a párizsi merényletekre adott válaszként egy akciócsomag jött létre intézkedésekkel együtt, és ez tartalmazza azt, mit teszünk EU szinten terrorizmus elleni harc során. Ebben a listában egyébként számos dolog szerepel, amit én itt már elmondtam, de ide tartozik mindenképpen a PNR adatok feldolgozása, az irányelv, amely ezt lehetővé teszi, a határokon átnyúló együttműködést is a biztonsági szervek között az itteni intézkedések, egyébként az Europol munkáját is lehetővé teszik, és önök is tudják, Belgium a GBZ, a tanács egy része ez a testület egyébként, és a g heteken belül mi a, leg, a terrorizmus által leginkább érintett országok munkáját is összehangoljuk. Minden telefon követni annak érdekében, hogy megakadályozok a jövőben az ilyen megleteket Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a PNR irányelv elfogadása sikeres volt, sok éves munka után került erre sor. Máprilis 14 került erre sor nagy többséggel. Tudjuk, hogy a PNR nem varázsszer, de azzal tisztában vagyunk, és biztos vagyok abban, hogy segít a biztonsági erőknek abban, hogy gyűjtsék az adatokat, és jobban lehessen ezeket elemezni. Ezek az adatok összevethetők más adatforrásokkal, és ez nagy segítségre lesz a munkánknak. Egyébként pedig Belgium mindent elkövet annak érdekében, hogy ez az irányelv sikeres legyen, és az EU-n belüli repülésekre vonatkozó adatokat is gyűjteni szeretnénk. A jogalkotási munka ezen a területen éppen most folyik az utolsó szakaszában. Egyébként pedig a határellenőrzéseket is erősítettük, az EU polgárokat eh, a külső határokon ellenőrizni fogjuk, méghozzá kockázati mutatók alapján. mindenek előtt a terrorfenyegetésről kell beszélnünk, a GBZ tanácson eh, úgy terveztük, hogy tovább lépünk ezen, egy szisztematikus ellenőrzést kívánunk bevezetni a gyanúsított személyekkel szemben. Minden esetre új, ezt az új szabályt az Európai Parlament is meg fogják vitatni. Feltétlenül szükség van arra, hogy ezt az új törvényt még a nyári szünet előtt életbe léptessük, vagyis a lehetőleg gyorsabban alkalmaznunk kell tudni. Látjuk, hogy a helyzet súlyos. Azt gondolom, hogy minden nemű késlekedés ezen a területen felelőtlenséget jelent. Azt gondolom, hogy az EU-nak itt lépnie kell. Az, a terrorizmus elleni koordinátor John van der Kerkhofer Luxemburgban azt mondta elmúlt héten, hogy nincsen elegendő európai eszköz, mint a Schengen információs rendszer az Európol, amely működik, de továbbiakra van szükség. A következő hetekben látni fogjuk, hogy mennyire fontos az Európol és a terrorizmus ellenes központ együttműködése. Az Europollal együtt szerveztek egy operatív ülést a tagállamok és az Interpol szakértőinek bevonásával, hogy a legfontosabb információkat kicseréljék, és hát a későbbi információcserés szóba került. Belgium mindig is élenjáró volt az megerősített információcsere területén évekig, azon országok, vagy évek óta azon országok közé tartozunk, amelyek plusz információt kívánnak juttatni az Európolnak. Itt az együttműködést intenzívebbé kell tenni. A párizsi novemberi támadásokat követően sok mindent tanultunk, és a Schengen információs rendszer használata is jobbá vált, illetve a szirén iroda és erőteljesebben vesz részt ebben a munkában. Egy nagy sor nagyon fontos pontot lehetne itt kiragadni, arra nézve, hogy hogyan tudjuk a SZISZ működését erősíteni. Most biztosítani szeretném önöket arról, hogy ez a munka időközben a gyakorlati tevékenység részévé vált. Most pedig jobb interoperabilitásra is törekednünk kell a statisztikai adag feldolgozásában. Az Európai Bizottság eh, a következő javaslatot tette a GZP tanácson elmúlt héten egy jobb információ tett javaslatot és megerősített interoperabilitásra. Abban bízom, hogy jobb eredményre tudunk jutni majd az elfogadott intézkedések kapcsán, a következő hetekben pedig egy sor szakértői ülésre került sor a HZB ülésen júliusban. Remélem, hogy a belis igazságügyi tanácson remélem, hogy tovább tudunk lépni az eddig elvégzett munka alapján. A, ami pedig az internethez való hozzáférést illeti, az Európol igen jó munkát végzett, és az internet ágazat képviselőivel egy fórumot hoztunk létre, és remélem, hogy itt is eredményre jutunk rövid távon. Természetesen a terrorizmus elleni harcban az internet fontos szerepet játszik, a PPP, tehát a magán és a közszektor együttműködése ezen a területen alapvető fontosságú, és nem csak azt kellene megnéznünk, hogy a kommunikáció hol működik, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy tudunk egy ellennarratívát kialakítani, hiszen az internetre támaszkodnak a terroristák is. A stratégiai kommunikáció az, amit 2015-ben hoztak létre egy projekt keretében, 2015-ben, ez eh, annak a célja az, hogy támogassuk az, e- az európai országokat, és egy hálózatot hozzunk létre, ahol tanácsadói szolgálatot tudunk biztosítani az EU tagállamai számára pillanatnyilag. Azt is szeretnénk látni, hogy tudjuk megerősíteni az együttműködést az internet ágazat képviselével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2015. február 12-e óta, amióta a közlemény megszületett, sok munkát elvégeztünk, de még sok munka vár ránk a jövőben is. És azt gondolom, nagyon fontos valamennyiünk számára, hogy folytassuk a munkát az eddigiek alapján, és ne csak beszéljünk erről, hanem ténylegesen cselekedjünk is. Dolgozzunk azon, hogy gyorsan érjünk el sikereket, ezt európai polgárok ezt várják tőlünk. Köszönöm szépen. Um, köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon sokan szeretnek hozzászólni az eszmecserére, úgyhogy eh, Kénz úr és körülbelül 10-15 percet kap majd a felszólalásra. Köszönöm, meg is adom önnek rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Madrid, London és Párizs után a terroristák Brüsszelt is megtámadták, az Európai Unió és az önök országának fővárosát. A belgi, belga kormány nagyon is jól tudja, hogy milyen jelentőségű ez. Az repülőtér és a Málbeki metró állomás az önök, illetve a mi intézményeink dolgozói által nagyon gyakran használt helyek, és az Európai Unió megtámadása csak az egyik aspektusa az, el, az elmúlt hónap támadásainak. 32 ember veszítette életét a bombázások miatt, és nekik is Brüsszel lakosságának, Belgium lakosságának és Európának is tartozunk azzal, hogy intézkedéseket tegyünk, és remélem, hogy 10-15 perc alatt el tudom mondani, hogy mit tervezünk. Először is a nyomozásról szeretnék beszámolni, illetve az eddig elért eredményekről és következtetésekről. A novemberi párizsi támadások után, óta minden európai hírszerző szolgálat a terrorista támadások mögötti hálózatot próbálta felderíteni. Már akkor is nagyon intenzív volt az együttműködés, de azóta is minden nap igazán intenzíven dolgozunk együtt. Szeretném itt aláhúzni, hogy milyen, húzni, hogy milyen kiváló a francia hírszerzés és a francia igazságügyi hatóságok közötti együttműködés, valamint a franciaországi és a belga hatóságok közötti együttműködés. Párizs óta gyakorlatilag éjjel-nappal együttműködnek. Mivel még mindig folyik a nyomozás, részletekben nem fogok tudni belemenni, e, illetve nem tudom még majd azt sem elmondani, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni a nyomozásnak ehhez először véget kell érnie, de egy sor megfigyelést azért meg tudok önökkel osztani. Daesh, a Daesh megmutatta azon beli képességét, hogy saját szíriai bázisáról akár több ezer kilométerre levő országokban folytatott műveleteket is tud koordinálni, a párizsi támadások, illetve a brüsszeli támadások nagyon sok hasonlóságot mutatnak, nem csak azért, mert hasonlóan követették el őket, hanem azért, mert ugyanazok a személyek tervezték, illetve kivitelezték őket. Egy sorba Belgiumban és Franciaországban ba érkezett terrorista valószínűleg hamus, hamis dokumentumokkal érkezett Európába, és nagyon sokan közülük voltak Szíriában harcosként, francia és belga dzsihadisták kötik össze őket, és francia, illetve akár holland nyelvű csapatok, holland csapatokban is harcoltak egyik egymást gyorsan követő, általában puha célpontot célba vevő támadásokról van szó mind a két esetben, és gyakran házikészítésű bombákról volt szó. A terroristák nagyon sok tervet készítettek el, máshol akarták ezeket elvégezni, de Salam Abdeslam megváltoztatta a terveket, és a B tervet aktiválta, tehát Brüsszelben, úgy, úgy rendelkezett, hogy Brüsszelben használják fel a már elköz, elköz, elkészített robbanó szerkezeteket. A profilok ugyan különbözők, de vannak olyanok, akik az iskolából rögtön Szíriába mennek harcolni, és a korábbinál még radikalizáltabban ternek, térnek vissza. Vannak olyanok, akik soha nem voltak még a hatóságok látókörében, és több identitásuk is van, illetve vannak olyanok, akik a belga börtönöket is megjárták, és ott nagyon, radikaliz- nagyon gyorsan radikalizálódtak. A kockázat növekedett, amióta 2012-ben először megállapítottuk, hogy a külföldi harcosok veszélyt jelentenek számunkra. Azóta nagyon sok lépést tettünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a mozgásukat, és hogy elítéljük a megtalált terroristákat. Az elmúlt hónapok során kialakult egy kép, mégpedig egy olyan, amely gyenge reakciót mutatott a belga hatóságok részéről. Nem egészen igazságos ez a kép, mert nagyon sokan, nagyon áldozat, sok áldozatos munkát fektettek ebbe, bár nem vitatom, hogy voltak hibák is. Azt is szeretném át, aláhúzni, hogy minden szinten mindent megtettünk, amit meg tudtunk tenni. Azt nem mondhatja senki, hogy ha Belgium szemet hunyt a külföldi harcosok felett. A belga minisztériumok voltak az elsők, akik megkongatták emiatt a vészharangot, és Belgiumban volt először egy világos statisztika a külföldi terrorista harcosokat illetően, és EU szinten ösztönöztük, hogy ezt a kockázatot információ cserével próbáljuk megcsökkenteni. Jan Zsámon által mondottakhoz még ezt tudom, hoz, következőt tudnám hozzátenni. Nagyon konkrét egy eredményekre jutottunk a nyomozás során. A 2014-es év előtt 7-8 embert ítéltük el terrorizmus miatt, amely amúgy európai szinten nem is alacsony szám, de 2014-ben már 55 volt ez a szám, 2015-ben pedig már 115 embert éli, ítéltünk el Belgiumban, Belgia, belga bíróságokon terrorizmus miatt. Ez abszolút értelemben is nagyon magas szám és hogyha a belga lakosságothoz hasonlítjuk, akkor valóban megmutatja, hogy a terrorizmussal kapcsolatos nyomozások, vizsgálatok és, az, és az, ezekkel dolgozó ügyészség tényleg jó munkát végzett. Azon kívül jogalkotási változtatásokat is tettük, például a letartóztatási időszak meghosszabbításáról, az éjszakai házkutatások lehetővé tételéről, a belga pénzügyi felderítő szolgálatok és felderítők közötti együttműködés megerősítéséről, illetve más nyomozási lehetőségek megerősítéséről, illetve az európai javasolt jogszabályokat meghaladó bűnügyi, nyomozati és más kérdésekről, a a különböző előre e, a különböző szimkártyákkal és más témákkal kapcsolatban is. A radikalizáció a börtönökben szintén fontos téma volt, és ezzel kapcsolatban is készítettünk egy cselekvési tervet, a börtönőrök, börtönben dolgozók tréningje ide tartozik, illetve specializált osztályokat, illetve részlegeket hozunk létre a különösen nagy radikalizálsági kockázattal rendelkező foglyok számára. A hírszerzést megerősítettük, állomány, pénz, pénzbeli támogatás és technikák szempontjából is azon kívül az oktatás, a jólét és a szociális ügyek, valamint a foglalkoztatás területén is nagyon sok erre irányuló igyekezet és lépés történt. Csak azért soroltam ezeket fel, nem szeretném, mert nem szeretném, hogyha a szakbizottság azt hinné, hogy csak a konkrét csak a konkrét biztonsági ügyekkel foglalkozunk, nem, a radikalizáció általános gyökereit is megpróbáljuk kezelni. A külföldi terrorista harcosokkal kapcsolatban már 13 óta lépéseket teszünk most egy új irányelv, amely a terrorista bűncselekményekről szól, készülőben van, és a, radik- a börtönbeli radikalizáció ellen szóló programok ter- területén megpróbáljuk megtalálni a legjobb gyakorlatokat, a különböző adatrendszerekbe, az ítéleteket tartalmazó adatrendszerekbe bevonjuk a harmadik országbeli polgárokat is, Mindezt azért tesszük, mert a terrorizmus elleni harc rendkívül fontos számunkra, és a konkrét terrorizmus elleni nyomozásokban egyre inkább az elektronikus kommunikáció által szerzett bizonyítékokra támaszkodunk, nem csak az ítéletek, hanem a megelőzés területén is. A Proximus például, amely telefontársaság segítségünkre van, de a terroristák a WhatsApp, a Twitter, a Viber és a Facebook eszközét is felhasználják arra, hogy egymással kommunikáljanak. Tehát a, mindezeknek a használata a nyom, nyomozás nagyon nagy fogban megakadályozza. Ez ellen nem szeretnénk tömeges megfigyelést alkalmazni, de célzott megfigyelést igen, ami segíti a terrorizmus elleni harcot. Az európai országok magukban egymás nélkül nem fogják tudni ezt megoldani, az európai szintű közös reagálásra van szükség, és együtt kell működni a harmadik országokkal is. Úgy tudjuk megoldani ezt a válságot, hogy közben megtartsuk a személyes adatok szentségét, de a luxemburgi és a holland elnökség égisze alatt a bizottság segítségével ezt meg is fogjuk tenni. A bel- és igazságügyi szektoron belül még Törökországgal is erősíteni kell a bíró, az igazságügyi és belügyi együttműködést, különösen a kiadatás révén, és a hírszerző szervezetek közötti együttműködést is erősíteni kell, amely ugyan nem az Európai Unió kompetenciája, de a miniszterek kompetenciája. Az Európai Hírszerző Ügynökség felállítása jelenleg nem releváns, és nagyon sok országban ellenkezésbe is ütközik, amit én ugyan sajnálatosnak tartok. De az a fontos, hogy a hírszerző szervezetek munkája amely Európában történik, az minél modernebben folyjon, ez így is folyik, és látom, hogy az terrorizmussal kapcsolatos információk cseréje már most is igen intenzív a külön, az országok szolgálatai között. A migrációval kombinálva az, e- a terrorista fenyegetés megrázta a Európát, és nagy a kísértése annak, hogy a populistáknak és az extremistáknak behóduljunk, hogy a xenov- az idegengyűlöletnek és a határok megerősítésének, várépítésnek a csapdájába essünk. Ugyanakkor Belgiumot az elmúlt hónapban rengeteg ország támadta meg, illetve kritizálta a nemzetközi sajtó úgy szintén. Például május 24-én, amikor Brüsszelben meg, megtámadták a Zsidó Múzeumot, Belgium már évek óta azt próbálta elérni, hogy legyenek információt cserék a hírszerző társ, szervezetek között. Mi nem próbálunk senkit vádolni, mi szeretnénk arra összpontosítani, hogy megoldjuk a helyzetet. Ugyanakkor a párizsi támadások után a belga hatóság, hat, hatóságokat dicsérték a novemberi párizsi támadások után a belga nyomozóhatóságok rendkívüli intenzitással kezdték el a nyomozást, és együttműködtek a francia hatóságokkal egy közös nyomoz, nyomozó akció keretében segítettük felgöngyölni azt a, azt a sejtet, amely a amely közleműködött a párizsi támadásokban, és ennek a megmaradó része követte el a március 22-i támadásokat. Mi minden esetre megteszünk mindent, és átláthatóan működünk. Felállítottunk egy parlamenti vizsgálóbizottságot is, amely meg fogja tekinteni a különböző, minden szinten különböző résztvevő szerepét, és különböző ajánlásokat fog készíteni arra nézve, hogy hol és milyen fajta javításokat eszközölhetünk. Azon kívül az európai intézményekkel is együtt fogunk működni, a tagállamok közötti együttműködést ösztönözni fogjuk, illetve vigyázni fogunk az európai intézmények és az intézményekben dolgozók biztonságára. A többi tagállammal szeretnénk együttműködni, működési szinten, minden szinten, és szeretném megköszönni ezúttal is mindenkinek a munkáját, aki a Párizsi, illetve a brüsszeli támadások utáni nyomozásban részt vett. Biztosítom önöket, hogy még nagyon sok tennivaló van az európai szolidaritás, információcsere és a közös terrorizmus elleni harc terén, de ezek nem csak szavak, ezek most már a napi valóságunk lényegét képezik. Hölgyeim és uraim, tudják nyilván, hogy Bel- Belgium hozzászokott a bírálathoz, és tudják biztos azt is, hogy mi magunk is önkritikusan viszonyulunk magunkhoz. De talán azt is tudják, hogy a belga kormány biztos abban, hogy a jövőnk a több Európa, nem pedig a kevesebb Európa. Nincsen visszaút innen. Egyszerűen csak előre mehetünk, és folytatnunk kell ezt a barbár betegséget, korunk feltőjét, a terrorizmus. Köszönöm szépen a figyelmet, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen mind a két miniszternek, és azonnal meg is nyitom a vitát. Minden politikai frakcióból egy képviselőnek adok szót, sorrendben. Mindenkit arra kérek, hogy rövidre fogja a felszólalását, hiszen Zsambon úrnak el kell majd hagyni az ülésünket, ezért is kezdtük ezt korábban. Tehát kérem, mindenki gyakoroljon fegyelmet. Budi úr az első néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Miniszterelnök helyettes úr, miniszter úr, tisztelt elnök úr, először is őszinte részt vétem önöknek, illetve mindenkinek, aki érintett volt a brüsszeli támadások során. Szerintem itt nem hibáztatásnak az ideje van most, hanem eljött az idő, hogy a jövőre tekintsünk, a jövőben gondolkozzunk, és közösen lépjünk föl. Hogyha célunk a biztonság megőrzése, és szerintem a kulcs a megőrzésben, a megelőzésben rejlik. Ahogyan sokszor elmondtuk, legfontosabb a hatékony információcsere a rendfenntartó szervek, a hírszerzési szervek között, ahogyan ezt eh, Ginz miniszter úr is megemlítette. Szükség van az együttműködésre Európai Uniós szinten. Létezik az Európol, amely sokkal többre képes lenne, hogyha megfelelő információt kapna időben. Az információ megosztás az egy dolog, az adatok feldolgozása, illetve a feldolgozott adat cseréje valós időben, az már egy második fontos dolog. A PNR irányelv megszületett, most a megvalósítást várjuk, illetve foglalkozunk a terrorizmus ellenes irányelvel is, ezen dolgozunk, és ez megfelelő eszközöket ad majd a megelőzésre. Illetve a terrorizmus előkészítésének folyamatát megtörjük. Megfelelő megközelítésre van szükség a külföldi harcosokkal szemben, illetve a menekült, a, vissza, a vissza, Szíriából visszatérőkkel kapcsán is, minél hamarabb. Valamint föl kell lépnünk a szélsőséges hangok ellen, Foglalkoznunk kell a fiatalokkal, új narratívát kell felmutatnunk, megmutatván azt, hogy van egy másik lehetőség is. Ott van a sötét háló, az internet sötét oldala, amely a terrorist, terrorista hálózatot bővíti, illetve fejleszti, azonnali felépésre van szükség. Kérdésem a következő. Mire van szükség gyakorlati szempontból? Hol vannak a gyengeségek, milyen gyengeségeket azonosítottak, különösen az információ csere kapcsán, itt Brüsszel városán belül, ahol különböző rendőri szervek működnek, illetve különböző rendfenntartó szervek. Milyen lépések történtek az Áventemi reptér biztosítására, illetve a város biztosítására? Milyen lépésekre van szükség az együttműködés területén az azonosított szükségletek érdekében. Köszönöm, Báj úr. Következik a szocialisták részéről, mondja az elnök. Tisztelt elnök úr, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek, ez rendkívül fontos számunkra, hiszen mm, nagyon fontos az önök szerepe, hiszen önöknél a kulcs a hatékony fellépés érdekében. A gyenge láncszem az információ csere, legalábbis úgy tűnik, és a terrorista ellenes jelentés árnyékjelentéstevői is erre mutatnak rá. Több mint 5000 európai állampolgárt érint a külföldi harcosok jelentés, jelen, jelensége. És itt az információ csere mindössze öt tagállamra korlátozódik. Kérdés pedig az, hogy a tanács hogyan kívánja ezt az információ cserét javítani, bővíteni, illetve készen állnak-e arra, hogy megosszák a parlamenttel, illetve a nagy közönséggel az eredményeket, tájékoztassanak bennünket arról, hogy kik lépnek föl helyesen és kik nem. Aztán nagyon fontos az Európol számára az, hogy a tagállamok a rendelkezésre bocsássák az információt, Belgium erre készen áll-e, avagy sem, és hogyan próbálja rávenni a többi tagállamot az információ cseréjére. Aztán, ami a terrorizmus elleni harcot illeti, ha jól tudom, akkor szakértőket bocsátott rendelkezésre minden tagállam. Ez így van-e? És végül utolsó kérdésem. Az Európa színe rendszerében benne van-e minden tagállam? 3000 ö, külföldi harcos szerepel az Európa listáján. Valóban ezeknek az identitása szerepele az erre vonatkozó megfelelő adatbázisban, az NSZ-ben? A parlament az információcsere, kötelező információcserét javasolta, tehát egy globális PNR rendszert a 28 rendszer ellenében, a tanács ezt ellenezte. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet a vasúti, illetve a tengeri közlekedés területén. Abszolút információcserére van szükség, automatikus információcserére, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor hiába hoztuk létre az adatbázisokat. Köszönöm. Lenesz úr következik az ICR nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Jan Jambon miniszter úrnak. Örülök annak is, hogy Kínz miniszter úr eljött hozzánk, és beszámolnak az intézkedésekről. Valóban fontosnak tartjuk, hogy ezeket az intézkedéseket foganatosítják valóban a gyakorlatban. Tehát ezek ne csak szavak maradjanak. Az Európai Parlament részéről nagyon fontos, hogy támogatni tudjuk ezeket a lépéseket. Nem akarjuk, hogy az állampolgárok azt gondolják, hogy pusztán azért lépünk, mert a támadások itt a házunk táján történtek. Tudjuk, hogy nagyon is komolyan ezt a fenyegetettséget, ez a múltban nem mindig volt így, most azonban már rájöttek arra, hogy milyen fontos dologról van szó, és ez dicséretes. Ezen kívül a jövőre vonatkozó terveket is bemutatták, amelyből szintén azt tükröződik, hogy komolyan veszik ezeket a fenyegetéseket. Nemzeti és európai fronton is működnek, egyre inkább foglalkoznak a nemzeti szinten. A nemzeti szinten meghozott lépések példát statuálhatnak más tagállamok számára is. Például gondolok itt a katonák jelenlétére, ez jó példa lehet mások számára is, illetve beszélt arról is, hogy nagyon fontos a gyakorlati megközelítés. Kénz úr elmondta, hogy egy európai FBI nem igazán releváns, hiszen megvannak az európai szerződések, ezért egy konkrét megközelítést érvényesítenek, és ezt üdvözlöm. Két kérdéssel fordulok önökhöz. A nemzeti és az európai szint kapcsán. Nem, nemzeti szinten egyértelmű, hogy az önök kormánya egyre inkább változtat a stratégiáján, egyre inkább Brüsszelre összpontosít a csatorna terv kapcsán. Ezzel kapcsolatban szeretnék némi további információt kapni. Aztán a második kérdésem, mint egy 11 ország egyre erősebb együttműködést szeretne létesíteni, és ebben a nemzetközi együttműködésben Jean Jambon miniszter úr vezető szerepet vállal. Erről szeretnék hallani egy-két részletet. A PNR kapcsán pedig fölmerül a kérdés, hogy mi a helyzet például a magassebességű vonatokkal. Köszönöm, Döpré úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a belügyminiszter úrnak, Jambon úrnak, illetve az igazságügyi miniszternek, ahogy eljöttek hozzánk. Egy ilyen támadás után első ízben hoz, hívjuk meg a minisztereket, hogy mondják el a véleményüket itt az Európai Parlamentben. Szerintem ezre nagy szükség van, és nagyon bátor lépés is, figyelembe véve a média visszhangot, hiszen Európai Uniós szinten Belgium a terrorizmus forrása. Két aspektusra szeretném fölhívni a figyelmet. Az első a belga hatóságok felelőssége. Nagyon sok intézkedést hoztak, és a nyomozási bizottság, a vizsgálati bizottság majd feltárja az igazságot, de azért föl kell ismerni, hogy a belga rendszerben vannak hibák, ott volt a rendőrség, ott voltak a katonák, mégse tudtunk semmit megvalósítani. Minden, amit sikerült megvalósítani, az a támadások után sikerült, a támadások után valósult meg. Tehát utána tudtuk csak földeríteni a helyzetet. A második megjegyzésem, ami az európai kérdést illeti, mind a ketten hangsúlyozták az információcsere fontosságát Európai Uniós szinten. Jelenleg nagyon sokat beszélünk a külföldi harcosok definíciójáról, hiszen ezen a területen nincsenek egyértelmű fogalmak, tehát valahogy a különböző európai országoknak az információt cserét ennek kapcsán is harmonizálnia kellene. Aztán ott van a PNR, itt az automatikus információ cserét visszautasítottuk. A belügyminiszterhez, illetve az igazságügyminiszterhez szólok. Egyetértenek-e velem? abban, hogyha a PNR föláll, akkor a terroristák is tárgyát képezik ennek az információcserének, hiszen most nem erről van szó. Támogatják-e tehát az ilyen jellegű rendszert, az ilyen jellegű rendszer felállítását? Aztán nagyon sokat beszéltek a rendszeres együttműködésről. Tudják-e garantálni, hogy jelenleg a, bel, a belga területen levő külföldi harcosok száz százaléka jelen van a SZISZ rendszerben, tehát azonosítva van ebben a rendszerben. És végül az utolsó kérdésem, tisztelt elnök úr, aztán abba hagyom, ami az Europolt illeti. A terrorista ellenes egység egységgel együtt működnek-e, és ha igen, akkor milyen formában? Köszönöm. Thank you for the EF. Köszönöm szépen efd Laura Flerára. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a minisztereknek, hogy meglátogattak bennünket a mai napon, hogy szóltak egy néhány szót. Köszönök mindent, amit eddig munkaként elvégeztek a terrorizmus elleni harc során. De azért vannak dolgok, amelyek nem logikusak számomra, ezért szeretnék önöktől választ kapni erre. Egészen egyszerű kérdésem van. Mi az, ami itt nem működött? Ugye arról beszéltünk, hogy utóbb mi történt, a merényletek után mi történt, de azért az azt megelőző időszak nem olyan világos. Mit tettek a megelőzés érdekében korábban, és mi az, ami ezek után nem működött? Ez az én szememben nagyon fontos, hogyha tényekről beszélünk. Azt hiszem, egész Európában úgy alakult ez, hogy egy ilyen eseményre nem készültek fel, és itt Európa fővárosában vagyunk, és nem készültek fel, de vonatkozhat ez más területekre is, hiszen London, Madrid, Párizs már megtörtént, és néhány nappal korábban tartóztattak le éppen szalafistákat. Hmm, hogy lehet az, vagy hogyan történhetett meg az, hogy bizonyos információk alapján, ugye még voltak információk, tehát aggódni lehetett az együttműködés miatt, voltak kiszivárogtatások, és minden esetre nehéz helyzet alakult ki, és most jövök a fő kérdésemre, amit kérdezni akarok. Mi az, ami nem működött? Vannak tapasztalatok ezen a területen, igyekszünk elkövetni mindent, és mégis csak sor kerül a merényletekre. Egy további aspektus azon a kedden végül is én egyszerűen autóval elmentem, megmondom őszintén. Visszamentem Olaszországon, mert nem éreztem magam biztonságban, nem csak én voltam így ezen, hanem mások is. Bár mindenkit arra próbáltak felszólítani, hogy maradjunk otthon és ne utazzunk, én eneken elmentem. Miközben hazautaztam a határátlépéskor néhány órával a merénylet után, hát bizony, Kevés volt még az ellenőrzés, tulajdonképpen még jelképértékű ellenőrzés is se volt a határokon. Erről az jutott eszembe, hogy mi is itt a helyzet valójában. Beültem egy autóba, útnak indultam, ugye Belgiumból indultam, ahol ez történt. Lehet, hogy a terroristák ugyan ezt tették, nem volt ellenőrzés, néhány órával merényletet követően. Önök is említették a PNR-t, azt az interoperabilitásról is beszéltek az egyes adatbázisok, adatbankok között. Persze, itt a SIS az már működik elég régóta, az oda tartozó adatbank, vannak más adatbankok, és a vízumok területén az Europol, az Eurojust adatbank, adatbank egy hátán. Aztán van az európai koordinátor, aki felel a terrorizmus elleni fellépésért, az Európa Tanács, stb. Ezer eszköz van, de amikor történik valami, akkor azt halljuk, hogy az együttműködés nem működött, hiányos volt az információ. Persze fontos az interoperabilitás, ezért is szeretném megtudni, hogy mit tesznek konkrétan annak érdekében, hogy az együttműködés működjön. Él fenn, Mier asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, déjavű érzésem van, hiszen ugyanazt halljuk minden egyes merénylet után. Magabiztos nyilatkozatok, akkor a tagállamok, az EU szint intézkedésekről beszél, aztán a vége mindig ugyanaz. Egyszerűen hiteltelen ez már az egész a szememben hiszen látszik, hogy nem hajlandók a valósággal szembenézni. Ez az iszlám ideológia, az iszlámista ideológia következménye. A terroristákat importáljuk a merényletek után. Elmentem Hollandiába, és nem volt határellenőrzéset. Én rendszeresen ingázom ide-oda, és nincsenek akadályok, amikor átlépjük a határokat. Most fel kell tennem a kérdést, mit tanult Belgium ebből az eseményből? Hogyan tudják megmagyarázni, hogy Abdeslam hónapokon keresztül Molenbeekben el tudott rejtőzni az iszlám közösségben. Hogy lehet az, hogy nem tudták megtalálni? Hogyan tudják eddig azt mondani, hogy biztonságban tartják a lakosokat? És miért nem mondjuk be? A képviselők következnek. Michel úr. Michel úr parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak! Először is azt hiszem, hogy üdvözölnünk kell a jelenlétüket de azt hiszem, hogy a párizsi támadások után a francia minisztereket is meg kellett volna hívni. Önök most pozitív diszkrimináció áldozatai, azért, mert hogy az Európai Uniós intézmények itt vannak Brüsszelben. De ezt mindenképpen meg akartam jegyezni, és nagyon remélem, hogy nem csak a belga minisztereket tudjuk majd meghallgatni. Mindemellett természetesen üdvözlöm, hogy eljöttek, nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Van egy vizsgálóbizottság, amely Belgiumban működik, és természetesen tisztázhattak volna bizonyos kérdéseket, illetve konkrétan rámutathattak volna dolgokra, amelyekről esetleg önök nem tudnak most beszámolni. De hát sajnos ez a bizottság még nem állt föl igazán, tehát nem, nem megfelelően működik. Nagyon örülök annak, hogy elmondták, hogy a PNR ilyen hosszadalmas késedelem után nagyobb hatékonysággal talán működni fog, én nagyon is radikálisan egy egyetlen PNR rendszer felállítása mellett vagyok, nem pedig a 28 különböző rendszer létezése mellett, hiszen nagyon fontos itt a megfelelő információcsere, nagyon fontos az, hogy összpontosítsuk a munkánkat a gyanú alapján, tehát ez legyen az alapkritérium. Kérdésem pedig, nem gondolják-e, hogy a PNR kapcsán fontos lenne, hogy az európai országok megállapodásra jussanak, megállapítsák azokat a kritériumokat és azokat a paramétereket, amelyek a gyanú kategóriába tartoznak. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Aztán Génz miniszter úr, egy rövid kérdéssel fordulok önhöz elmondta, hogy a radikalizáció ellen harcol, természetesen elkerülve azt, hogy mindent egy kalap alá vegyen. Van itt egy nagyon veszélyes amalgám, és nagyon igazságtalan amalgám, amely ellenébe megy minden európai értéknek, és nagyon örülök annak, hogy ön ez ellen fölemelte a hangját, és a radikalizáció ellen harcol. Beszéltünk egy európai iszlámról. Minden vallás, amely a jogot megkérdőjelezi, az, az veszélyes. Nem csak az iszlám, hanem minden olyan spirituális erő, amely a jogállamisággal szembe megy, definíció szerint visszautasítandó. Génszúr, rendkívül fontosnak tartom, hogy a politikájának ezt a tengelyét egy kicsit finomra hangolja, és jó lenne, hogyha ebben a kérdésben némi további magyarázattal szolgálna. Köszönöm. Okay, Kedves kollégák, kérem legyünk fegyelmezettek, mint mondtam, Jambon úrnak mennie kell, néhány kérdés, és utána lezárom a listát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a minisztereknek, hogy eljöttek és beszámolnak nekünk. El kell, hogy mondjam, mindennemű bizonytalanság után az indreakció más volt a merényletek után, március 22-én, a merényletek után. Én nem mentem haza, délután Brüsszelben voltam, tudatosan, mert tudtam, hogy sok brüsszeli polgárnak sincs esélye, hogy hazamenjen, vagy elbonjon valahol, mert az emberek a városba mentek, én is elmentem a városba. Az első merényletek után Brüsszelben voltam a új évben, és igen, és méltányoltam a brüsszeli polgárokat, akik bizonytalanságban érezték magukat, de ennek ellenére azt mondták, hogy visszaszerzik maguknak a városokat, hogy találkozzanak nyílt tereken, és köztereken ez egy igen érdekes reakció volt, ez most nem ön ellen szól, de egyes politikusoktól azt hallottam reakcióként itt a merényletek után, akik úgy gondolják, hogy az akcionizmus igazából elvezet oda, hogy egyre több a restriktív, a szigorító intézkedés. Sokan azt hiszik, hogy ez hoz biztonságot, de legyünk őszinték. Mindegy, hogy milyen intézkedéseket hozunk, és természetesen a biztonsági intézkedéseinket kritikusan kell átvizsgálni, de azért abszolút biztonság nincs, ezt be kell látni. És itt nem csak arról van szó, hogy el szorítjuk a dolgokat, elfolytjuk a dolgokat Párizsban vagy Brüsszelben, amíg terroristák vannak, addig bizonyos lesznek ilyen elfolytások a Belgiummal kapcsolatos kritikákat nem tudom megérteni, mert a felvetett kritikus pontok más tagállamokra is alkalmazhatók lennének. Olyan államokra van szó, amelyeket éppen nem bírálnak, mert nem volt merénylet egy további aspektus is hozzátennék, ami irritál ebben az egész vitában. Itt a biztonsági politikáról van szó. Ha az elmúlt időszakban és a jelen terrorista csoportosulásait megnézzük, akkor megállapítható, hogy mindig politikai, társadalmi keretfeltételek alakultak ki, amelyek a terrorizmus lehetővé tették. És a terrorizmus, terrorista merényletek vége mindig azzal függött össze, hogy ezek a keretfeltételek megváltoztak a szociális környezetben. És hát bizony ezzel kapcsolatban ma nem sokat hallottam egészen konkrét kérdést is szeretnék feltenni. Jambon úr 400 millió eurót említett az előadásában, amit biztosítanak, nem az érdekelne, hogy hogyan oszlik meg ez a pénz mennyi megy a tényleges szigorító intézkedésekre, adatgyűjtésre, felügyeletre, és mennyi az a pénz, ami a deradikalizációra lesz elköltve, vagy akár a megelőzésre, a prevencióra, hiszen a prevenció egy fontos része ennek a tevékenységnek, mert különben újra és újra embereket toboroznak. Egy utolsó mondat, elnézést, támogatni szeretném, amit Michel úr mondott, az adatgyűjtés akkor nem használ semmit, hogyha minden tagállam és minden hatóság különböző kritériumok alapján ad be adatokat, egészen más eredményeket hoz. Ilyen esetben az adatcsere sem használ semmit, mert az eredmények nem vethetők össze. Vagyis itt még van tennivalón bőven, kedves kollégák. Tényleg, ha elnézést kérek, de mind a két minisztert meg akarjuk hallgatni, nem marad idő a hozzászólóktól, elnézést kérek, mert szóla, de betartatom az időket. Metzola asszony, köszönöm szépen. A kollégámnak adtam át a hozzászólási időmet. Eh, Beli úr. Egy-két perc. Értem, igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a minisztereimnek, hogy eljöttek. Különböző kérdéseket tettek fel. A motto alapján meg tudtuk volna akadályozni, és mit lehetett volna tenni ennek érdekében. A választ pedig szerintem már sokan megkapták a választ, nem lehet az, hogy lezárjuk a határokat, ahogyan itt egyesek javasolják. Ez egy őrület lenne, és ott se használna. Vagyis a válaszok a prevencióban keresendők és az információ cserében, amit Zippel asszony mondott, elég alaposan véghallgattam, száz százalékig egyet tudok vele érteni. Nincsen abszolút biztonság, olyan nincs. De mindent elkövethetünk annak érdekében, hogy megalályozzuk, hogy ezek a dolgok megismétlődjenek. Ugyanoda jutunk ki a végén. Sokkal hatékonyabb adatcserére van szükség a tagállamok között. Joggal említette egy európai FBI, ez persze ideális lenne, de hát az ideális nehéz elérni. Ez kell, hogy legyen a hosszú távú célkitűzésünk, de először azt gondolom, hogy azon tagállamokat kéne bevonni, akik tényleg haladni akarnak. Erkover úr, aki a biztonsági koordinátor, ugye a az ezt szándékozó koalíciójáról beszélek, akik tényleg hajlandók ezt létrehozni, és arról volt szó, ők lesznek az úttörők, ők együttműködnek, és elindulnak ezen az úton, akik tényleg ezt akarják. Hajlandók arra, hogy itt kezdeményezők legyenek, és a franciákkal és más tagállamokkal együtt 5-6-an biztos vannak, akiket be lehetne vonni egy ilyen kezdeményezésbe, és akik egyfajta európai magvat alkotnának ma, ebben az adatcserében. Nyilván nem fog ez mindjárt 28 állammal menni, de 5-6 tagállammal már el lehetne indulni ezen az úton. Ez lenne a csírája egy ilyen uh, hírszolgálatnak. Köszönöm szépen, White úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a belga kollégáknak, hogy eljöttek Elhangzott itt, hogy a terror elleni harc vagy európai lesz, vagy sikertelen. Ezért aztán megfelelő intézkedéseket kell hozni, és a belga intézkedések szükségesek, de önmagukban nem elegendőek itt. Örülök egyébként, hogy Európa barát módon szólaltak meg a legtöbben, és a bevezetők is ilyenek voltak, de szerintem konkrétumokról kéne beszélni. Ugye itt vannak a liberálisok, ők rámutattak arra, hogy ők egy európai FBI kialakítását el tudnák fogadni, és ragadjuk meg az alkalmat tényleg, hogy ezt a nagy ugrást megtegyük. Szükség van egy európai hírszerző szolgálatra. Igen, külső határok védelmi, nyilvánvalóan Belgium, azt hiszem 80 embert küld majd a Frontexhez el tudnám mondani, hogy kikről van itt szó, milyen feladatot kapnak, végül is azért mi is mint a diák akarunk itt lenni, de ehhez persze más országokat be kell vonni, és ők is együtt kell, hogy működjenek. És ami még úgy hallottam egyes esetekben, van, mögöttem ülő kolléganő, ő azt mondta, hogy elmenekült Brüsszelből gyakorlatilag, de azt kell, hogy mondjam, itt az európai folyosokon is voltak ilyen vélemények már egyébként, és Strasbourgban azt hallottuk, hogy talán csak Strasbourgban ülésezzünk, Brüsszelben pedig ne. Tehát én szeretnék mindenkit felszólítani arra, éppen ezért, hogy az összes európai állam fogjon össze ebben a harcban, hogy Brüsszel ténylegesen egy biztonságos kikötő legyen és Európa fővárosa, ahol szívesen jönnek az emberek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm azt a számos kérdést, a részletekbe menő megközelítést. Jan Bonur. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák kérdéseiket. Nagyon pontos volt ezek közül a legtöbb, és azokra a témákról szóltak, amelyek közös érdekünk, közös, közös témánk. Volt szó adat megosztásról, PNR-ről, egy kicsit csoportosítani fogom a válaszaimat a témák köré. Az adat megosztás kérdése legyen elő az első. Azt mondják, hogy tudjuk-e, hogy mely országok milyen adatokat szolgáltatnak. Hát a bel- és igazságügyi miniszterek körében a múlt heti tanácsülésen úgy döntöttünk, hogy de Kerkov úr minden hónapban meg fogja tekinteni a helyzetet, mert ugye jelenleg csak azt tudjuk, hogy a mi országunkban, illetve a globális szinten hogy néz ki a kérdés. És úgy döntöttünk, hogy nem szükséges megnevezni itt, megszégyeníteni a nem jól teljesítőket, hanem egymás között megosztjuk a saját hazánkra vonatkozó adatokat júniustól. Ma jelenleg ezt nem tesszük még meg, tehát nem tudjuk még, hogy én nem tudom, hogy milyen ország, milyen, mely ország milyen adatokat ad, majd, ad le a Europolnak, de júniustól kezdve ezt tudni fogjuk. Még azt is el tudom mondani, hogy az Europolnak jutatott információk tekintetében Francia és Hollandia, Franciaország és Hollandia után Belgium az az ország, amely legtöbb információt szolgáltat. Úgyhogy tényleg mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Az utazások kérdése. 611 külföldi harcosról tudunk az 1-től 4-ig terjedő kategóriában, tehát azt tudjuk, hogy ki az, aki Szíriába ment és ott meghalt, illetve tudjuk azt is, hogy ki az, aki oda készül utazni. Mindazt az információt a rendelkezésünkre áll a külföldi harcosokról, továbbadtuk, és a toborzási, illetve a finanszírozási rendszerről rendelkezésünkre álló információkat is továbbítottuk. az utazással foglalkozó gyűjtőpontba, adatbázisban. Tehát elmondhatom, hogy Belgium támogatja az Európolt, és nagyon aktívan az adatmegosztás politikáját támogatja és gyakorolja. Az, európai, az, az Európol közös er, ezzel kapcsolatban dolgozó csoportjába hat tagállam küldött egyelőre munkatársat, és még két ország fog később. Belgium az egyike azoknak, annak a hat országnak, amely ezt már tehát megtette amely a, terrorizmus, amely a terrorizmussal konkrétan foglalkozó csoportba küldött szakértőt. Aztán volt egy kérdés a PNR-ről, illetve arról, hogy a külföldi harcosokra vonatkozó PNR adatok megosztásáról mit gondolunk. Hát természetesen ki lehet alakítani egy PNR, európai szintű PNR rendszert, az lenne az ideális, de a valóságban nem mindig kivitelezhetők az ideális ötletek. Hollandia kezdeményezést tett arra nézve, hogy egy sor tagország vonja össze az adatbázisait, és ugyanazt a PNR rendszert alkalmazza. Ez szerintem nagyon jó kezdeményezés volt, hiszen hogyha ugyanazzal a rendszerrel gyűjtjük az adatokat, akkor ennek majd egy rendszerbe való egyesítése sokkal könnyebb lesz. Úgyhogy ezt, ezt, ezt mi is támogatjuk, a holland kezdeményezést. Igen, támogatjuk az cserét, támogatjuk azt, hogy fekete listát készítsünk az ismert külföldi harcosokról, akik különböző PNR rendszerekben már szerepelnek. Volt egy olyan kérdés is, amely arra, amely arra vonatkozott, hogy a PNR adatbázist a vonatokra is terjesszük ki. El tudom mondani, hogy ezt tervezzük, a rendszereinket ennek fényében alakítjuk ki, tehát nem csak a légiutasokat, hanem a nemzetközi vonat vonalak, vasútvonalak utasait, sőt, még hajó és busz útvonalak utasait is szeretnénk majd belefoglalni ebbe a rendszerbe. Ugye nagyon sok busz szeli át Európát, és Nyilván, hogyha a légi utasok adatait nagyon szigorúan gyűjtjük, akkor valószínű át fognak a terroristák is térni más közlekedési módokra, ezért azokat is ugyanúgy szemmel kell tartanunk. Azt hiszem tehát, hogy az adatgyűjtés, adatmegosztás és a PNR-re vonatkozó kérdésekre válaszoltam. Volt egy olyan kérdés, azt hiszem az EPP képviselőjétől, hogy a rendőri hogy a rendőrségünk, a brüsszeli rendőrség gyenge. Hát ez egy ilyen belga dolog, nem könnyű az eh, ezt megoldani, hogy ne legyenek különböző rendőrségi zónák. Ugye van egy koordinátor, a Brüssz, az összeli, összes brüsszeli, a hat brüsszeli rendőrségi zóna koordinátora. Eh, ez jól működik, ez a koordináció, tehát nem eh, működésbeli problémáról van szó én, én úgy gondolom, hogy kicsit leegyszerűsítenénk a problémát, ha arra gondolnánk, hogy a két, két zóna között nem volt a megfelelő kommunikáció. A, a repülőtér biztonságával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket vezettünk be de eh, talán túlságosan eh, szigorúakat is, de a kérdés az volt, hogy vagy nagyon szigorúak vagyunk, vagy nem tudjuk megnyitni a repülőteret, és ezért döntöttünk a szigorúak mellett. Megpróbálunk minél előbb teljes kapacitással működni, és természetesen fokozatosan csökkenteni az ellenőrzések szigorúságát, mert hosszú távon azok nem megvalósíthatók, illetve nem tarthatók. a brüsszeli csatorna tervel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy eredetileg Molenbeekből tervezték ezt, és a brüsszeli hét kerület és egy Vilvorde kerület összekötése lenne, ez egy 39 milliós projekt, Administratív szempontból, illetve rendőrségi szempontból kell ezt az egészet tekinteni. Administratív szempontból azt mondhatom, hogy ez a döntés lehetővé fogja tenni számunkra azt, hogy adatbázisba gyűjtjük, gyűjtsük azt, hogy ki lakik Mólembekben. A másik a rendőrségi aspektus. Ennek a tervnek a segítségével a külföldi harcosokat sokkal szorosabban tudjuk majd követni. Molenbeekben 16 további állást fogunk megnyitni rendőr, rendőri állást, és az egész területre nézve 300 fogják bővíteni a rendőri állományt, és a, a fegyverkereskedelemtől, az okirathamisítástól, a kábítószerkereskedelemig egy sor mellékes tevékenységet is felügyelni fogunk, tehát a fekete gazdaságnak azt a részét, amely nagyon gyakran pontosan a terrorizmus finanszírozására használják. A G11-ek körében kialakult egy vállalati együttműködő csoport. Ez működik, nem, szerencsére nem nincsenek külföldi harcosok mind a 28 tagállamban, de 11 tagállamban vannak, és ezek a tagállamok ezen a szinten is találkoznak, és eh, ilyen módon is megpróbálják ezt a problémát kezelni. Wortmans asszony a profilokra kérdezett rá, illetve arra, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. 80 specialistára bővítjük ki azoknak a körét, akik határellenőrzéseknél közze tudnak majd működni. Ehhez azonban szükséges, hogy először minimális oktatással lássuk el őket. Döpré úr elmondta, hogy a támadásokat követően minden tőlünk tehetőt megtettük-e. Nos, azt kell mondjam, hogy a vervéi operáció az a, a támadások előtt történt, és januárban, 2015 januárjában volt egy támadás, amit ott készítettek elő, ezt meg tudtuk akadályozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden nagykövet üdvözölte a munkánkat, és utána a, a párizsi támadások után az értékelésük a nullára csökkent hirtelen, Tehát valóban azt gondolom, hogy szakemberekkel dolgozunk, professzionális szakemberekkel, minden szinten a szakértőkre gondolok, illetve a rendőrökre is, azonban az ellenfeleink és professzionálisak, a terroriz- terroristák hihetetlen képzést kaptak, és különböző csatornákon osztják meg egymással az információt. Legtöbbször ugye az internetet használják, de azt kell, hogy mondjam, hogy professzionálisok állnak szembe professzionálisokkal. Száz százalékban biztosítani a biztonságot senki nem tudja, mi sem tudjuk, annyit tehetünk, hogy minden tőlünk tehetőt megteszünk a támadások elkerülése érdekében. Azt mondhatom, hogy a rendőrség, a hírszerzés, a nyomozók éjjel-nappal dolgoznak, éjjel-nappal azért, hogy minden, ami emberileg lehetséges, mindent megtegyenek. Sajnos a nulla kockázat már nem létezik, sőt valószínűleg sohasem létezett. Tisztelt elnök úr! Mevrouw, ik denk... Eh, Tisztelt elnök úr! Már ezerszer elmondtam, az a legrosszabb, hogyha az iszlámból ellenséget csinálunk. Annál rosszabbat nem is tudunk tenni. Hat 70 6-700 ezer muszlim él Belgiumban, és a legtöbben békés emberek, akik ugyanazokat az értékeket vallják, amelyeket mi vallunk. Hogyha most őket mind ellenségét tesszük, akkor hatalmas nagy problémát fogunk kreálni. Tudnunk kell, hogy kik a terroristák, hogy hogy működnek, hogy milyen hálózatok támogatják őket, ezt kell tennünk. És a többi muszlimot pedig a saját oldalunkra kell állítanunk, nem pedig magunk ellen fordítanunk őket. Köszönöm a szót. Mr. Jambon úr még néhány percre fog maradni, aztán el kell mennie. Most pedig Hénz úrnak adom át a szót, és mielőtt elkezdené a válaszadást, szeretnék kapcsolódni Jambon úrhoz és a kormányközi találkozókhoz. Természetesen világos, hogy itt milyen kontextusban merül fel az adat csere kérdése, de én is föltennék egy kérdést, Ez, akiről, amiről most senki nem beszél. Az a kérdés, hogy a tanácsi üléseken elhatározottakat végrehajtják-e, vagy nem. Most az persze, hogy lehetett volna egy, egy európai FBI, és tudjuk, hogy ez egyelőre nem reális, de az alapvető adatcsere megvalósulása nagyon sokban segítetett volna Belgiumnak ennek a támogatásnak a megelőzésében vagy kezelésében. Úgyhogy szeretném, hogyha kitérne arra, hogy ön szerint mi hiányzik még a tanács munkájából? Mi az, amit a tanács nem valósított meg? Hiszen az a mi dolgunk az, hogy számon kérjük a tanácstól, illetve a bizottságtól, amit elhatározott, megígért, és figyeljünk rá, hogy azokat meg is valósítják-e. És még egy kérdésem lenne az a radikalizációval kapcsolatban, sok kollégám megemlítette ezt is. Ugye ezzel kapcsolatban is nagyon nagy a válság. Sajnos azok, a, azok az intézkedések, amelyeket legtöbb országban a radikalizáció ellen hoztak, nagyon határozatlan gyengék az Egyesült Királyságban is hoztak új intézkedéseket nem olyan régen, de ezek valahogy nem működnek. Szeretném megkérdezni tehát önöket, hogy önök szerint vajon segítene a meg, legjobban bevált ké, gyakorlatok osz, megosztása. Hiszen pontosan ez az, ami valahogy nem működik, a, a tagállamokban fejlődnek ki növekednek fel ezek a dzsihadisták, és hát ez nem csak belga probléma, hanem nagyon sok más tagállam is az Európai Unióban ugyanezzel a problémával küzdik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először tehát azokat a kérdéseket szeretném megválaszolni, amelyeket a az adatgyűjtéssel, illetve az in, a hírszerző szervezetek közötti cserével kapcsolatban tettek föl a szakbizottság képviselői. Elnök közbeszól, hogy a rendőrséget is vegye be, kérem, ebbe a kérdésbe. Igen, hát igazából én a hírszerző szervezetekről tudok legtöbbet mondani. Minden esetre az Európol keretében együttműködünk, de az adat megosztása adatok megosztása nem Európai Uniós feladat. Úgy működnek ők, hogy az Európolon belül van egy terroris, terrorizmus ellenes munkacsoport, és ha nem adok ki túl sok titkot, azért azt el tudom árulni, hogy az európai kereten belül két terroristát irakról szóló terroristákat felsoroló lista létezik, és ezeket mindenki megosztja mindenkivel. A SZISZ rendszer keretén belül ugyanúgy. Tehát az adatcsere igen aktív, de sajnos időnként egy válságra van szükség annak felismerésére, hogy nemzetközi szinten milyen kötelezettségeink vannak. Például olyanok, amelyek keretében az Európolnak továbbítanunk kell az tagállamban megszerzett információt. És igazuk van, sajnos nagyon sok tagállam ezt nem teszi meg. Ezért a tanács is felelős, a bizottság is felelős, de a parlament is felelős. És itt szeretnék akkor tovább kapcsolódni a második témához, amely talán még fontosabb, mint az első. Ez pedig a következő. Amikor az adat megőrzésről, a PNR-ről, a terrorizmus definíciójáról beszélünk, most belgaként szeretnék beszélni, tanács nevében nem fogok beszélni, ugye nagyon sokan valahogy úgy teszik fel nekünk a kérdéseket, mintha Európa teljes egészéért felelősséggel tartoznánk. Tehát úgy érezzük, hogy Európa nem segít minket folyton föl, föl, a napirendre tűzzük a, például az adatmegőrzés témáját. De sem a tamás, tanács, sem a bizottság nem tesz európai szinten ezért semmit, és a parlament sem túl sokat. Ezért Belgiumnak saját magának kellett kialakítani egy rendszer. A PNR kapcsán Pontosan ugyanez volt a helyzet. Kezdeményeztünk, de rengeteg időbe telt, mire ebből jogszabály lett. Tehát nem csak, nem mindig a tanácsom múlik a kudarc. A belga kormány minisztere vagyok, de kijelenthetem, hogy a magánélet szentsége valóban nagyon fontos, és nem támogatjuk a tömeges megfigyelést. Nagyon szigorú jogszabályok vannak Belgiumban, és a bíróknak engedélyezniük kell, majdnem minden esetben engedélyezniük kell az adatgyűjtést konkrét személyekkel kapcsolatban. De azért elnézést kérek, hogyha a biztonságunkról van szó, akkor ne essünk magán személyes adatok védelmével kapcsolatban ilyen túlzásokba. Hát térjünk vissza az adatmegérzés és a PNR kérdésére. Nagyon hosszú ideig tartott, mire ezekkel, mire ezekkel kapcsolatban határozni tudtunk, és amit elhatároztunk, az sem működik még. Franciául folytatom, és hallgat, hallottam azt a kérdést Ferere asszonytól, hogy mi történt, miért nem működtek a dolgok. Nos, azt hiszem nekem kell válaszolni erre a kérdésre, hiszen az, a belga parlament vizsgáló bizottságának ez a fő feladata. Annyit azonban elmondhatok, ami szintén kicsit retorikai jellegű, de hát ön sokkal fiatalabb, mint én. Olaszországba töltöttem a szünidőm nagy részét, annak ellenére, hogy a Vörös Brigád ott tevékenykedett. Aztán az Iker torony megtámadása után se azt mondtuk, hogy hol van a hiba, hanem, hanem, hanem általában a vizsgálatokat folytatunk. És néha egyik, egyik ország kicsit mélyebben magában néz, mint a másik, azonban ne csak erre számoljunk, ne csak ezt nézzük, ez nem jogos, ez nem észszerű. Hogyha bárhol bármelyik épületben, bármelyik faluban problémával eh, állunk szembe, amelyet nem lehetett előre megítélni. Eh, New Yorkban 3000 ember, embert érintett ez, és ami minket illet, nekünk magunknak komolyan, kell, komolyan kell vennünk a saját feladatunkat, saját magunkat is tisztelnünk kell, és hogyha hogyha valaki elhagyta Belgiumot, akkor annak teljes, az teljes joggal tette. Én a válságközpontban voltam, ahol arról beszéltünk, hogy azonnal, azonnal felügyelni kell a határokat, Azonban egy ilyen kis ország esetében sokkal több kilométernyi határa beszélünk, mint bármely más, máj, más ország esetében, és ezt is figyelembe kell venni. És aztán az utolsó kérdés az iszlám kérdése volt. Természetesen teljes szívvel támogatom Jambon miniszter kollégámat, nem szabad problémát csinálni abból, ahol nincs probléma, nem szabad problematizálni egy olyan kérdést, ami nem probléma. És azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran, ö, hamarosan többen fogják gyakorolni a muzulmán vallást, mint a protestánt vagy a keresztény vallást, hanem, és ez nem csak azért van, mert ők többen vannak, hanem azért is, mert mi nem vagyunk gyakorló hívők, és ez nem baj, csak ezt figyelembe kell venni, a muzulmánoknak nincs olyan hierarchiájuk, mint más vallásoknak, és van egy muzulmán vezető, azt mondjuk, hogyha a keresztényeknek kellene egy végrehajtó vagy felügyeleti szervben összpontosulniuk, akkor az nem működne. Itt itt nem csak a Korán megköveteléséről van szó, a, a muzulmán vallásgyakorlók etnikai hovatartozásuk alapján is különböző hátterek, hátterekből származnak. Több problémával állunk szembe. Egyrészt ott vannak a magreb származásúak, a Marokkó például, de az is egyértelmű, hogy ez az etnikum például sokkal inkább ki van téve a radikalizáció problémájának, mint a törökök. És a, ami a törököket illeti, ők példamutatók voltak a radikalizációban. És nagy erővel próbáltuk figyelemmel követni ezt a helyzetet. és felvállalták a felelősséget, például a török származású vezetők is. Különböző származású emberek különböző véleményen rendelkeznek, ők kontrollálják saját diaszpórójákat, diaszpórájukat, és ezt nagyon fontosnak tartom. Tisztelt elnök úr, ez volt az a pár megjegyzés, amivel válaszolni szerettem volna a fölmerült kérdésekre. Uh, we just, I mean, On your point on PNR, I would... make... A pnr illeti, csak azt akarom mondani, már szavaztunk időközben, és egy jogalkotói téma miatt több kommentált kaptunk, mint már még más esetben. Természetesen a tanács döntései fontosabb, és ezek remélem, hogy segítenek Belgiumnak is egyetértek abban, hogy a tanácssal az a probléma az, hogy minden egyes ülés után megszületik valami, csak nem ültetik át a gyakorlatba, amire szükség van. És nem természetesen a transzparencia fontos. A, a, a, a bírálat az transzparens volt, de sok minden más nem éppen a PNR kapcsán is. Több, többi pontot illeti az iszlámmal kapcsolatban, erre most nem akarok kitérni, tehát az antiradikalizáció, vagy radikalizáció, radikalizáció ellenes fellépés, erre is lehetne reagálni, de most nem teszem meg. Köszönöm szépen, nem kötelezettség, hogy eljöjjenek ide, ezért hálás vagyok, hogy eljöttek, és nem csak a belga helyzetről és pozícióról beszéltek, hanem úgy általában az Európai Unióról is. Köszönjük szépen, hogy segítettek nekünk, hogy ezt a biztonsági kérdést a napi rendre tűzzük, és a kollégáknak is köszönöm ezt a rendkívül konstruktív eszmecserét. Sorry about colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. Kedves kollégák, ha elhagyják a termet, akkor kérem csendet tegyék, folytatnunk kell a munkát, és igenis vannak kollégák, akik türelemmel vannak, és várják, hogy hozzászóljanak. Először az Európai Bizottság prezentációt halljuk meg a terrorizmus elleni küzdelem és egy hatékony és valódi biztonsági unió megteremtésre szóló európai biztonsági stratégia a téma, mint mondtam, és egy bizottsági közlemény született ebben a témában. Kedves kollégak, a következő téma persze szorosan összefügg azzal, amiről most beszéltünk, és az Európai Bizottság elmúlt szerdán fogadta el ezt a bizonyos közleményt a terrorizmus elleni hatékony és valódi biztonsági unió, mint már mondtam. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a közleményről itt a képviselők körében. Először bevezetőt hallunk, és utána reagálhatunk, illetve kérdéseket lehet feltenni a képviselők megkapják a lehetőséget. Köszönöm szépen. Megadom a szót Szoleka úrnak. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutathassuk ezt a fontos közleményt. Egy néhány nappal azután már, hogy elfogadtuk, a célunk az, hogy egy évvel az Európai Biztonsági Agenda elfogadása után, éppen egy évvel ezelőtt tudtuk ezt elfogadtatni, és most egy keretet kínálunk ezzel a biztonsághoz, a biztonság erősítéséhez ide tartozik a terrorizmus elleni fellépés is, és ez a három prioritás egyik ezen a területen az a közlemény, amit elmúlt héten elfogadtunk, három részből áll. Ugye egy év az agenda bemutatása után ki, feltérképezi a haladást ezen a területen, a terrorizmus elleni fellépésben, mit sikerült elérni a második pont, hogy hol vannak hiányosságok a végrehajtásban, és én azt tudom, hogy ez az önök számára is nagyon fontos, és a bizottság számára is természetesen harmadszor pedig eh, az Európai Bizottság mit gondol rövid távon, milyen fellépésekre van szükség a radikalizáció ellen és az iszlamizmus ellen, a terrorizmus ellen biztosítani kell, hogy az új együttműködési struktúrák működnek, az operatív eh, szervezetek között, és végül, és talán még fontosabb, ez a közlemény egy új üzenetet, egy erős üzenetet kíván küldeni az EU-nak és a tagállamoknak. Túl kell lépniük az együttműködésen keresztül annak érdekében, hogy a belső, a nemzeti biztonságot védjék meg, itt az uniós biztonság számára jelentkezik a terrorizmus veszélye, fenyegetése. Éppen ezért egy kollektív uniós biztonság megvédéséről kell beszélnünk, amikor a bűnözés legsúlyabb formájáról, formáiról beszélünk, mint a terrorizmus és egyetlen tagállam belső biztonsága, valamennyi tagállam biztonsága egyben természetesen a biztonság eh, fontos feladat, és a tagállamok eh, gondoskodnak a saját területeken erről, de az EU-nak aktív szerepet kell váltani, ezért szükség van európai szinten megfelelő eszközök rendelkezésre bocsátása, infrastruktúrát és környezetet kell kialakítani, ahol minden nemzeti hatóság képes eh, együttműködni a másikkal, és közösen képesek fellépni a kihívásokkal szemben a terrorizmus területén. Ez az, amire Juncker elnök úr gondolt, amikor a plenárison beszélt egy tényleges, egy valód biztonsági unió megteremtéséről a polgárok érdekében, hogy meg tudjuk védeni őket. Itt eh, er- megerősített végrehajtásról, gyorsabb megerősített végrehajtásról beszélünk. Egy sor javaslatot készítettünk ezen a területen. Itt a szakbizottság szorgalmasan vizsgálja ezeket terrorizmus ellenes csomag, a kézi fegyverekkel foglalkozó előírások és a finanszírozás témája. A javaslatok most asztalra kerültek, és a feladat most az, hogy haladjunk ezen a területen a gyakorlati szinten. Most szeretném bemutatni négy szempontból azt a közleményt, amiről beszélünk a közlemény tartalmainak legfontosabb pontjaira térek ki. Az első az a végrehajtás. Ön már korábban beszélt erről a megjegyzésében. Az elmúlt évben nagyszámú kezdeményezés indult el a terrorizmus elleni harc területén, a radikalizmus elleni harcban az új eszközök eh, rendszer kínálnak, ezeket el is fogadták, de az átültetés a gyakorlatban hibázott gyakran, nem sikerült teljes mértékben az Európai Bizottság, ezért élt a hatáskörével, amelyeket a szerződés biztosít, hogy a tagállami szinten végrehajtásra is sor kerüljön. A következő a változás. Már korábban erről hallottunk a vita során ha ismert egy terrorista egy országban, ne tudjon elmenekülni azelőtt, hogy más országban felfedezzék ezt. Egy sor fellépésről, cselekvésről beszélünk, itt, itt javítani kell a munkát. De mi tudjuk pillanatilag nagyobb erőfeszítésre van szükség, hogy az interoperabilitás, a kapcsolatok, a megfelelő adatcsere működjön. A harmadik a közös fenyegetés elemzés. Hogyha komolyan akarjuk venni ezt, akkor az EU szinten egy közös felfogást kell kialakítanunk a fenyegetésről. A széttöredett kép nem teszi lehetővé a koordinált választ. Már jó munkát végzett az Európol, és a hírszerző szolgálatoknál is javul a helyzet, azonban itt különböző jellegű információkról beszélnek a hírszerző szolgálatok, és külön-külön elemzik ezeket. Kombinálni kell ezeket az eszközöket és ezeket a híreket. Erre teszünk javaslatot a bizottságnak. Közös fenyegetés elemzést, radikalizmus elemzést kell végezni, amit az Európol már jelentős mértékben kifejlesztett, az ECTC és az INFEN is alkalmaz. A negyedik pont itt látni kell, a kézi fegyverek témája rendkívül fontos ebben a területben lehetetlenné kell tenni azt, hogy hozzáférjenek a robbanóanyaghoz, a detonátorokhoz és a kézi fegyverekhez a terrorizmusok. Itt igenis örülünk, hogy ezen a területen ebben a hónapban sikerült jelentős haladást elérni. Itt számos területen megvitatták a fegyverek birtoklásának témáját. Itt a mi bizottságunkban is ez egy prioritást képez, de ez nem elegendő. Igenis vannak hiányosságok a úgynevezett robbanóanyag alapanyagokkal kapcsolatos jogszabályban látjuk, hogy itt hiányosságok vannak, értékeljük, hogy hogy tudjuk ezt a rendeletet javítani. Egy további dimenzióról is beszélnék a fenyegetettségnél, és majd a végére a elnök úr azzal, hogy a mi véleményünk szerint a biztonság az, ami a leginkább aggasztja a polgárokat pillanatnyilag Európában, és ez egy közös felelősséget is ró ránk. Az összes szereplőnek vállalnia kell a szerepét, az Európai Unió mindent elkövet annak érdekében, hogy hatáskörei között biztosítsa a biztonságot a polgárok számára. Az európai bűnüldöző hatóságoknak együtt kell működniek, ha sikeres akarok lenni, össz, fókuszálni kell az erőfeszítéseket, és közösen kell műveleteket végrehajtani. Csak így tudjuk a fenyegetésekkel sikeresen szembeszállni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Luigi! Tisztelt kollégáim, ezt az anyagot múlt szerdán jelentették meg, és rendkívül fontosságú. Nem tudom ugyanakkor, hogy részleteiben meg tudtuk-e mindannyian ismerni. Ezért volt nagyon hasznos egy kicsit beszámolni a nyilatkozatról, illetve arról, hogy milyen témákról és milyen új kezdeményezésekről szól Köszönöm szépen, a, hogy néhányan még itt maradtak a teremben, és ha úgy érzik, hogy fel vannak vértezve a vitára, akkor először hála úrnak tudom megadni a szót a fegyverekről. Köszönöm szépen. Nagyon sok jó dolog van ebben a közleményben, de a fegyverekről és a robbanóanyagokról nekem lenne néhány megjegyzésem, különösen a javasolt új fegyverekről szóló irányelvel kapcsolatban, hiszen ezt sokan, sokat tárgyaltuk mi is. A meghallgatásokon az derült ki, hogy a bizottság által javasolt nagyon sok kezdeményezés sem a terrorizmussal, sem a fegyverekkel elkövetett bűncselekményekkel nem függ össze, hanem inkább csak a legális magán magán fegyverbirtoklás elleni keresztes hadjáratnak tart, tart, tartható, hiszen a terroristák csak illegális fegyverekkel operálnak. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a legálisan fegyvereket birtokló embereket akarja, embereken akarják most megtorolni azt a jelenséget, amelyet tapasztalunk, ahelyett, hogy a szervezet bűnözés és a fegyvert csempészek ellen lépnének föl. Igen, cinikusan megpróbálja kihasználni a bizottság a Párizs utáni pánik helyzetet, és megpróbál keresztülverni egy olyan javaslatot, amely nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek az Európai Unió saját maga állított maga elé jogalkotási téren. Hogyha az Európai Unió és polgárainak bizalmát szeretnék növelni, akkor ez a javaslat erre nem, meg, nem felel meg. Köszönöm szépen, Beki. Köszönöm szépen, valóban nem könnyű a hozzánk áramló minden, minden dokumentumot részletesen elolvasni, ezért úgy gondolom, hogy az új intézkedések túlságosan gyors elfogadása nem feltétlenül vezet majd jó eredményekhez. Az utolsó pontban a az igazságügyminiszter azt mondta, hogy ha új biztonsági intézkedéseket akarunk bevezetni, akkor nem szabad túlságosan nagyra becsülni az adatbiztonság és a személyes adatok szentségének kérdését. Én úgy gondolom, hogy ezt meg is lehetne fordítani, és azt lehetne mondani, hogy a szabadság és a terrorizmus elleni harc érdekében nem szabad feláldoznunk a, a magánélet szentségét, és megsértenünk az adatvédelmet az támogatás, a támadások után most nagyon sok javaslat került az asztalra. Az a kérdésem, hogy mondjuk képzeljük el azt, hogy ezeket meg is valósítják egy idő után, és akkor történik még egy támadás. Akkor mit fogunk tudni még kigondolni? További intézkedés, további ellenőrzés és megfigyelés terén Amiatt aggódom, hogy most rengeteg új intézkedésről beszélünk, ugyanakkor azt mondjuk, hogy ami már létezik, hát azokat az intézkedéseket sem valósítjuk meg korrektül és teljes mértékben. Tehát feltehető, hogy az új intézkedésekre nem is lenne szükség akkor, hogyha már megtett intézkedéseket megvalósítottuk volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy túlzásokba esünk itt. Ha például az európai FBI kérdését nézzük. Én úgy értelmeztem, hogy az FBI, az amerikai FBI politikai jellegű szervezet. Most, hogy ha azt mondjuk, hogy a titkos szolgálatoknak kéne együttműködniük, és hogy ez legyen az európai FBI, akkor, ak- ak- akkor most minek tartjuk tulajdonképpen? Titkos szolgálatnak, vagy rendőri együttműködésnek? Mert a kettő egyszerre nem tud lenni. És egyébként meg hogy tudnánk egyáltalán egy FBI-t európai szinten megalakítani, anélkül, hogy közös fogalmunk lenne arról, hogy mit tehet a rendőrség, mit nem tehet a rendőrség, hogy a gyanú alatt álló, vagy akár a vád, vád alatt álló embereknek milyen jogaik vannak. Én úgy gondolom, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor, a, akkor nem léphetünk tovább egy közös szervezethez. Az információ cserével kapcsolatban pedig csak arra utalnék, annak semmi értelme nincs, hogy, egyik államból a másikba küldünk információt, és azt mondjuk nekik, hogy tessék, csináljatok vele, amit akartok. Az adatokat elemezni is kell. Tehát a különböző tagállamok szakértői találkozzanak. Az, hogy ők egymással kommunikálnak, és egymással, megállap, egymással beszélnek arról, hogy a különböző adatokat hogy kell elemezni, sokkal fontosabb, mint az, hogy pusztán meg a, megosztjuk, megosztjuk az adatokat, hiszen ez akár ártatlan polgárokra nézve is káros vagy hártalmas hatással lehet. Elnök, az európai FBI-ban azért csak azért mondom, hogy mindenkinek világos legyen, ebben az anyagban az európai FBI-ra nincsen semmiféle ö, utalás. Ez csak egy ilyen fogalom, ami az előző vitában is megjelent, és most is, de, és pontosan ezért szeretném emlékeztetni a szakbizottsági tagokat arra, hogy magában a közleményben ez nincsen benne. Ha benne lenne, akkor persze fontos lenne ezzel kapcsolatban valamit mondani, de nincs. Katarina a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és bemutatta ezt az anyagot, Szoreka úr. A nemzetközi terrorizmussal kapcsolatban rengeteg minden elhangzott már ma délután. Szeretném, hogyha most megnéznénk azokat a megfelelő biztonsági és jogalkotási javaslatokat, amelyek az asztalon vannak. Ugye ezeknek nagyon nagy része az igazságügy, illetve a politikai és a hírszerzési rendszerek megváltoztatásával, fejlesztésével kapcsolatos. Ugyanakkor egy másik aspektust is figyelembe kell venni, mégpedig a <clears throat> marginalizáció e-, elkerülését, ugyanis ezt nagyon is jól tudjuk, hogy a társadalomban a marginalizálódott rétegek mindig sokkal fogékonyabbak a radikalizálódásra, sokkal fogékonyabbak a a gyűlöletbeszédre és az ilyesfajta szélsőségekre. Tehát, hogyha a radikalizáció elkerüléséről beszélünk, és ezen belül szó volt a, ugyan a börtönökről, azért nem szabad elfelejteni egy másik szempontot sem. Hogy tudjuk ennek az egésznek az online aspektusát kezelni? Tudjuk, hogy az internetet toborzásra is, ö, oktatásra is használják, onnan meg lehet tanulni, hogy hogy kell robbanó szerkezeteket készíteni, és hogy kell azokat használni. Van szó egy ilyen közös európai internet megfigyelő platformról, amely azt azzal dolgozik, hogy az ilyen tartalmakkal operáló weboldalak működtetőit megkeresi, és eltávolítatja velük ezeket a ezeket a terrorista tartalmakkal teli weboldalakat. Ezzel kapcsolatban lenne ugyanis egy kérdésem. Szeretném ugyanis tudni, hogy ugye, hogyha ezzel kapcsolatban lépünk, akkor, akkor, akkor együtt, együtt kell működnünk a, az ágazatokkal úgy, hogy bele kell ugyanavatkoznunk ezekbe a dolgokba, de ugyanakkor meg kell tartani annak a lehetőségét, hogy mindenki minden tartalmat szabadon elérhessen. De a terroristák tevékenységét meg kell akadályoznunk. Elnök, köszönöm szépen. Még egy kérdést szeretnék hozzátenni. Szippel asszony említette, hogy a már létező jogszabályok hajtásáról is baj lehet, hogyha a megnézzük 2015-öt, 15 különböző jogalkotási javaslat szerepel itt az anyagban, tehát amikor önök a megvalósításról beszélnek, akkor először is a már jelenleg is érvényes jogszabályok végrehajtásáról kellene szólnia, és ugye van olyan jogszabály, amely gyakorlatilag további jogszabályok megalkotására vonatkozik, és előre tervezi azt, hogy milyen további lépésekre van szükség. Az a kérdésem tehát először is, hogy van-e ezzel kapcsolatban egy értékelés, hogy ez mennyire eredményes. Másik kérdésem pedig az, hogy a bizottság ugye nem tudja tanács helyett végrehajtani azokat a, az ígéreteket, amelyeket a hat tanács tett, de van-e lehetőség arra, hogy legalább kommunikáljuk a tagállamok felé azt, hogy a tanács mit nem tesz meg. Tehát két, végrehajt, két fajta végrehajtási kérdés van. Szippel asszony említette, hogy tényleg valóban szükség van-e további lépésekre és további jogszabályokra, vagy inkább csak a jelenlegiek jobb betartatására ugye nyilván az biztos, hogy a biztonsági helyzeten segíteni kell, de hogy lesz -e egy olyan őszinte, valódi elemzés a jelenlegi helyzetnek, amely ezt megfelelőképpen intézi, vagy csak majd további jogszabályokat alkotunk a még meglévők fölébe. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a képviselők kérdéseit el kell ismernem, hogy nyilván nem volt idejük arra, hogy elolvassák ezt a szöveget. Valószínűleg sokkal ambiciózúsabb ez a szöveg, mint amelyet azt sokan szeretnék, és természetesen nagyon magas szintű politikai ambíciókat foglal össze. A biz, bizottság politikai hatóságaihoz vissza, fog térni az önök megjegyz, vissza fognak térni az önök megjegyzései is. Én most csak tartalmilag válaszolom meg őket. Először Szippel asszony kérdésére szeretnék reagálni, azt illetőleg, hogy mindaz az, az intézkedések, amelyeket előzőleg tettünk, vajon megvalósultak, illetve hogyha meg, lesz, meg, meg fogjuk őket valósítani, meg tudunk-e majd előzni egy további terrortámadást. Tehát először is egy terrortámadást soha nem lehet száz százalékban megelőzni, másodszor pedig még nem valósultak ezek meg, sőt azt sem állíthatjuk, hogy minden intézkedés megfelelő hatással fog majd járni a mostaniak között hiszen a közlemény sem javasol teljes megvalósítást sem a már létező, sem a most tervezett intézkedések tekintetében. És Morász elnök úr is feltette egy kérdést, azt illetően, hogy amikor a bizottság új javaslattal él, akkor aztán elemzie majd saját hatékonyságát a végrehajtás területén. Erre az a válaszom, hogy igen. A mellékletben szerepel, hogy milyen javaslatok születtek, és hogy ezeknek nagy része a terroristák terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos intézkedés. Egy, egy cselekvési tervet készítettünk ezzel kapcsolatban februárban, és azt tudom mondani, hogy már egy sor intézkedés elindult, és lesz ezzel kapcsolatban majd egy hatástanulmány, amely a pénzmosás elleni irány elvet is fel fog, felül fogja vizsgálni, illetve a bűnözők pénzeszközeinek befagyasztására vonatkozó intézkedéseket is <clears throat> átnézi. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon is világosan beszélt a végrehajtásról, és bevezetőmben is elmondtam, hogy a bizottság él azzal a jogkörével, hogy hogy jogszabálysértési eljárást indítson el azon tagállamok ellen, amelyek nem felelnek meg a végrehajtási követelményeknek. És én sem szeretnék külön kitérni az európai FBI fogalmára, én is megerősíteném, hogy nincs ez benne az anyagban. A jelenlegi intézményi keretek között a bizottság semmiféle tervet nem készített ennek a bevezetésére. Az információ cserével kapcsolatban Szippel asszony joggal mondta azt, hogy a tagállamok tapasztalataira kell támaszkodnunk. Pontosan ezt tervezzük, ugyanis lesz majd egy ö, szakértői csoport, amelynek, amelyben részt vesznek majd a magánszektor és a tudományos élet képviselői is egy sor tagállamból fognak érkezni, és ők fognak majd javaslatokkal érni a bizottság és a tanács felé az információcsere leg, legmegfelelőbb módjairól. Kinnicsi képviselő is megnézte a, fel, feltett egy kérdést a megelőzésről, látom, hogy elolvasta a szöveget, látom, hogy, és nagyon örülök neki, és látom, hogy a börtönökben folyó radikalizációról is szólt. Valóban a radikalizáció területén igaza van, fontos ezen az úton elindulni, és ezért is lesz majd ezt, ennek a fejezetnek a kibővítéseként egy külön közlemény is. Ez megemlítette az internet konkrét esetét is. Számunkra ez is elsőrangú fontosságú. Én magam is személyesen részt veszek ezekben a vitákban. Ez a bizonyos referencia, referencia platform, amely működik, pontosan azt próbálja megelőzni, hogy a terroriz, terrorizmusról szóló tartalmak, amelyek az egyik oldalról e, amelyeket egyik oldalról eltávolítunk, azok megjelenjenek valami másik honlapon, és a szolgáltatók együttműködnek velünk annak érdekében, hogy partnerekként meg tudjuk előzni ennek a jelenségnek az elharapozását. Volt egy nagyon érdekes példája ennek. Egy olyan alappal működtünk együtt, amely az internetes szolgáltatók részéről segített ennek a kérdésnek a megáll megoldásában. Úgyhogy ez nagyon jó példa. Balárd asszony azt mondta, hogy cinikusak vagyunk, hogy ki akarjuk használni a saját céljainkra ezeket a, ezt, a, ezt a mostani helyzetet. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor világosan elmondtuk, hogy a kezdeményezésnek mi a célja. Vannak olyan tagállamok, ahol sokkal szigorúbbak a jogszabályok, mint amelyeket a bizottság javaslatában megem, megemlített. Úgyhogy ezt a szöveget majd még a jogalkotási folyamat során tisztázni fogjuk. Azt hiszem valóban a javaslattal kapcsolatban nagyon konkrét választ kaptunk a bizottsággal, éppen ahogyan gondoltam, Brigitte. Nagyon röviden reagálok. Azt hiszem volt némi félreértés így nem azt kérdeztem, hogy eh, most a végrehajtás során, eh, hogy kell adott esetben szükség lehet plusz intézkedésre. Inkább egy eh, retorikai, költői kérdés volt, és előfordulhatva azt gondolom, mi történhet ne, ha adott esetben plusz intézkedésként mi kerületne bevezetésre. És azért tettem fel ezt a költői kérdést, mert meggyőződésem, igenis ellenőrizni kell, át kell nézni a biztonsági politikánkat, anélkül, hogy a szigorító intézkedésekre nézünk, tehát önmagában ez nem fog leállítani. Itt nem kérdés volt az annyira, hanem rá akartam mutatni a többi intézkedés, nem csak a biztonságiakra. Köszönöm szépen a képviselők, akik maradtak. Kösz... Igen. Hogyha nem is a képviselők, de akkor a munkatársaik jelen voltak. Természetesen. Nem könnyű itt mindent összefoglalni egy ilyen anyagban. Látjuk, hogy mit kell tenni, és mi az, amit eddig sikerült átültetni ebből, ezért nagyon kell ügyelni erre a pontra. Köszönöm szépen, hogy eljött a bizottság képviseletében. Köszönöm a képviselőknek, akik maradtak. Újra találkozunk, biztos vagyok benne rövid időn belül. Nos, kedves kollégák, tovább lépünk egy lépéssel. Maria itt van a körünkben, türelmesen kivárta, hogy rákörüljön a sor. Talán egy kicsit korábban kezdjük, hogyha a kollégák ezt lehetővé teszik és 17 órakor akartuk kezdeni, de hát szerintem nem baj, hogyha hamarabb haladunk. Itt egy az Európai Unió és a Pari köztársaság közötti a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről beszélünk. Ez hosszasan lehetne erről magyarázkodni, vagy magyarázatot adni, de először Gabriel asszony az, aki felelős és bevezeti ezt a pontot. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред малко припомняне. Kedves kollégák, mindenek előtt emlékeztetni szeretnék a módosítókra. 131-es itt az egyes mellékletről beszélünk. Víza, когато преминават външните граници. Ez azt jelenti, hogy a harmadik országok állampolgárainak nem kell vízumot felmutatniuk, amikor belépnek az Európai Unióba. Ugyanakkor itt egy külön eljárás keretében tovább értékeltük egyéb kritériumok teljesítését, mielőtt a bizottság javaslatot tett volna arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a rövid tartózkodásra szóló vízum kötelességet felfüggessze. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság mm, rávilágított arra, hogy nagy erőrelépés történt Perúban, és ezért vízummentességet lehet biztosítani a perui állampolgároknak. Ennek eredményeképpen 2015-ben megalapodás született a rövidtávú vízummentességről, és ez március 16-án ebben az évben lépett életbe. Minden egyes alkalommal, amikor vízummentességről beszélünk, akkor rámutatok arra, hogy a rövidtávú tartózkodásra vonatkozó vízummentesség mindenképpen előrelépés a Perúval való kapcsolatok terén, hiszen a gazdasági és kulturális kötelékeket ez szorosabbra fonja, valamint fölgyorsítja a politikai párbeszédet, például az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok kérdésében. Ezen kívül ez a megállapodás elősegíti a regionális kohéziót is. Peru latin-amerikai azon országai közé tartozik, ahol vízumkötelesség van életben. A politikai párbeszéd fellendítése értekében rendkívül fontos rámutatni arra, hogy ez a megállapodás mind a kereskedelmi, mind pedig a befektetési, beruházási lépéseket előre segíti, Erősegíti. Az export tekintetében Peru rendkívül fontos partnerünk, és ez a vízummentesség lehetővé teszi, a beruházásokat. Az Európai Unió az egyik legnagyobb beruházó Peruban. Ami pedig a megállapodás keretében felcsillanó lehetőségeket illeti. Ez is nagyon pozitívum, hiszen egy további politikai párbeszéd lehetősége nyílik meg. A mobilitás kérdésében pedig nagyon fontos, hogy folyamatos, megerősített együttműködésre kerüljön sor Peruval a migrációs kérdésekben. Tudjuk, hogy hány vízumot utasítottak vissza, Körülbelül 6,1%-ot 2014-ben, 2015-ben pedig 3%-át utasították vissza a vízumkérelmeknek. Figyelembe véve azt, hogy itt biometrikus áll, öm, útlevelekről van szó, 2015. december 31-e volt az előzetes dátum. Peru esetében azonban nehézségek jelentkeztek, az, azonban azt mondhatjuk, hogy február, februárt követően sikerült bevezetni ezeket a biometrikus útleveleket. Szeretnék gratulálni a perui kormánynak az információs kampányhoz is, amely rámutatott a megállapodás legfontosabb aspektusaira, és arra is, hogy az illegális migrációval hogy lehet fölvenni a harcot. Peru kulcsfontosságú Európai Uniós partner lehet a szervezett bűnözés elleni harcban. Amikor Kolumbiáról beszéltünk, nem tudom, hogy emlékeznek-e, de egy nagyon fontos gondolat került elő. Ez pedig nem más, mint az Európollal való stratégiai megállapodás. Ezt Kolumbia aláírta, Peru is hajlandó az Európollal ilyen megállapodást aláírni, ez pedig pozitívumként könyvelendő el. Zárásképpen még két megjegyzéssel élnék. Egyrészt a teljes kölcsönösség garantálása. Erre nagyon is odafigyel az Európai Unió. A Peru pedig kötelezettséget vállalt ennek teljesítésére, másodszorban pedig az Európai Parlament ratifikációját megelőzően egy átmeni időszakot határoztak meg. Ezt át kell gondolni, az Európai Parlamentnek egyenlő súlyjal kell részt venni ebben a folyamatban, és szerintem Peru lesz az utolsó ország, amelyel ilyen megállapodást köt az Európai Unió, még mielőtt az Európai Parlament elmondaná véleményét. Most pedig szeretnék köszönetet mondani az tevőknek, illetve a bizottságnak is, hiszen hasznos, rendszeres eszmecserére került sor velük, és szívesen állok rendelkezésükre, amennyiben kérdésekkel szeretnének hozzám fordulni, illetve kíváncsi vagyok a véleményükre is. Gabriel, the, the deadline for... Köszönöm, Gabriel, asszony, május 3-a 12 óra módosítók határidő, csak eljárási módosítókat tudunk fogadni. Ez egy van csak egyetlen képviselő van jelen, nem tudom, kész szót kér. Igen, köszönöm szépen, hogy ilyen sokáig maradt. Úgy látom, hogy nincs hozzászóló. Az Európai Bizottság kíván reagálni röviden? Köszönöm szépen, hogy szót kapok, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm az előadónak az átfogó munkát, a széles körű tervezet elkészítését, az összes fontos dolgot felvetette, a biometrikus útleveleket, az összes területet, ahol, mely, ahol problémát láthatunk, ez mind előfordul, külön üdvözöljük. És hát azt javasolja, hogy adja meg a parlament a hozzájárulást természetesen, azt gondolom, hogy márciusban már bemutattuk ezt a vízakönnyítésről szóló megállapodást, ez egy standard megállapodás valahol a szokásos elemeket tartalmazza. Egyébként rámutattam annak idején, hogy vagy egy közös nyilatkozat, amit csatlakoztunk a megállapodáshoz. Itt a felfüggesztésről van szó, ha Perú nem tesz eleget, a visszafogadási kötelezettségének nem működik együtt ebben azt gondolom, ezt nem kell mind részletekben megismételnem, talán csak a végén még elmondanám, hogy a viszonosságot is biztosítani tudjuk, tehát vízamentesen utaznak EU polgárok Peruba. Azt gondolom tehát, sokkal többet is elmondhatnék, de csak a konkrét kérdésük van, akkor válaszolok rá majd. Gabriel asszony kíván-e ön reagálni még? Köszönöm szépen valószínűleg egyetlen kérdés az Európai Bizottsághoz. Tudna-e valami menetrendet vázolni? Peru mikor tudja a biometrikus útlevelet bevezetni? De egy néhány ezret évelei már kiadtak, meg tudnám mondani, hogy mire számíthatunk most, hol tartunk. Parancsoljon! Már megkezdték kiadni a biometrikus útleveleket február végén idén. Kötelezettséget vállaltak arra egyébként, hogy befejezik ezt a folyamatot idén júliusban. A július 7-e azt hiszem, ez a leg, onnantól csak a legújabb biometrikus útleveleket adják ki, a többit pedig kivezetik. Még hozzátehetném esetleg, ha, az első hozzászólásomban már röviden említettem, ez nem az utolsó megállapodás, amit bemutatok az Európai Parlamentnek. No, felvizsgáljuk a listát, itt több ilyen típusú dolog van, és hát megnézzük, és szerintem helyben hagyjuk, és a biztosom is a szakbizottságnak küldött egy levelet elmúlt héten, és beharangozza négy megállapodás jön nem sokára újra, amit alá kell írni. A Marshall-szigetek, szóval Salamon-szigetek és Tuvalu ezek rövid időn belül önök elé kerülnek itt a parlamentben, és akkor egy elmélyítettebb vitát is folytathatunk a megállapodásokról, ilyen típusú megállapodásokról. Köszönöm szépen! Ezzel lezárhatjuk. Gabriel asszonynak köszönöm szépen az átfogó munkát és bemutatást, mint már elmondtam, módosítók határideje. A következő pontnál Valero asszony nincs itt, és utána pedig Gabriel asszony következik meg itt egy előadáson. A grúz tolmácsolás nincs. Arra számítottuk, hogy grúg. So, uh, what we're going to do is we are... 8 tolmácsolás nem áll rendelkezésre, eh, mert rendeltünk, egy 10 percre van szükségünk, hogy kivárjuk ezt. 5 óra 5 perckor, akkor felfüggesztjük az ülést addig. Köszönöm a kollégáknak. Jöjjenek vissza 5 óra után 5 perccel. Ha sikerül. Ez természetesen nem elvárás, ez az önök döntése. Köszönöm, ha itt vannak viszont. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Jó napot, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket. A napi rendünk, hogy is mondjam, egy kicsit előre szaladtunk, hogy úgy mondjam. Tudni kell, itt a bizottságban előre szaladtunk, ami azért szokatlan a parlamentum Bodil kész arra, hogy a saját napi rendjét bemutassa. Nos, kedves kollégák, az Európai Bizottság is jelen van. A hatodik napi rendi pont a téma. És megérkezett időközben Valíró asszony, az előadó. Az Euró bizottság bemutatása az Európai Unió csak idején közösség közötti a diplomata útlevél rendelkező személyek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás. A parlament Bodil megkapta az anyagot, és köszönöm szépen. Azt hittem, hogy később kezdünk, úgyhogy nagyon igyekeztem a másik ülésről érkezni, sok folyosót végig, végig szaladtam. Hát igen, erről van szó, hogy a parlamentnek hozzájárulását kell adnia ehhez az ügyhez tehát az a kérdés, hogy aki diplomát, diplomata okmányokkal rendelkezik, annak ne kelljen vízumot kérvényezni. Szerintem nem lesz semmi nagy gond azzal kapcsolatban, hogy ezt jóvá hagyhassuk, de azért kell, hogy legyen egy párbeszéd a különböző kérdésekről, amik, illetve következményekről, amelyek ez, e, ehhez kapcsolódhatnak. Lehet, hogy fölmerül egyes politikai frakciókban az emberi jogok kérdése, én is gondolok erre többek között, úgyhogy ezért fontos a vita. Egy jelentéstervezetet kell elkészítenünk, amelynek júniusban kell kész lennie. Júliusban lesz majd valamikor a módosítók benyújtásának határideje, és össze fogunk majd szavazni szeptemberben, úgyhogy végül is lesz elég időnk arra, hogy megtárgyaljuk a kérdést magunk között. Még nem gondoltam át, hogy mi legyen az anyag címe, de kijelöltem az árnyék előadókat, első lépésként ez elég is, de a bizottsághoz már is lenne néhány kérdésem. Például szeretném tudni, vajon tudunk-e valamiféle számot mondani azt illetően, hogy hányan fogják tudni kihasználni ezt a vízummentességet. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy konkrétan hány emberről van szó, aki élvezheti ennek az előnyét. Következő kérdésem az lenne, hogy amikor magas szintű képviselőkről és látogatókról van szó a szövegben, akkor az vajon mit jelent? Elnézést kérek, tehát nagyon siettem ide, úgyhogy még nincs minden papírom itt kéznél de minden esetre az ötös cikkben miniszteri szintű látogatókról van szó. Szeretném, hogyha a bizottság képviselője bővebben kifejteni, hogy tulajdonképpen ezzel mit értenek. És hogy aztán a, a megállapodás megállapodás kitárgyalására összeállított közös bizottság tulajdonképpen mivel fog foglalkozni, és hogy lesz-e jelentés, amelyet a bizottság a parlamentnek küld. Ezek voltak a kérdéseim, és várom a bizottság válaszait. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Bódil, köszönöm szépen, hogy visszajöttél kicsit korábban a kitűzött időpontnál, elnézést kérek, hogy sietned kellett. Benová asszony lesz a szocialisták nevében, Dalton úr az ECR nevében, Verzsi asszony pedig a GUE nevében az árnyék jelentéstevő ehhez a jelentéshez. Dalton úr esetleg valamit szeretne mondani? Nem kell, ha nem akar. Nem. Nem, politikusoknak nem mondjuk, hogy nem beszélhet. Hát nyilván valószínűleg formalitás kérdés ez az egész, de úgy tűnik, hogy pozitívan alakulnak az EU-kínai kapcsolatok ennek nyomán, és ezért várom a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel folytatott együttműködést. Elnök, bármikor nyugodtan hozzászólhat, ha ilyen röviden fog máskor is szólni Dalton úr, most pedig akkor röviden még megadom a szót Palmer úrnak is a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Rövid leszek én is, de egy néhány szót el kell mondani, emlékeztetni a keretre, hogy hogyan jött létre, hogyan tárgyaltuk meg Kínával ezt a megállapodást. Önök is tudják, nyilván mandátumot kapott az Európai Bizottság, hogy folytassuk a tárgyalást a 2000-es évek eleje óta Kínával. Folyamatosan igyekeztünk asztalhoz hívni tárgyalóasztalhoz hívni a kínaiakat a megállapodásért. De a kínaiak azt mondták, hogy nem akarjuk, nem akarjuk a visszafogadást. Tehát tíz éven keresztül hiába kopogtattuk a kínaiak ajtaján éppen a visszafogadás miatt. Ez megváltozott a víza információs rendszer létrehozásával Kínában néhány évvel ezelőtt, és a víza információs rendszer természetesen a vízumkérőknek le kell adniuk a, a az új lenyomatokat, ezt nem szerették, hogy diplomaták új lenyomatot adnak, hogy vízumot kapjanak. Végül is bizonyos nyomást gyakorolt természetesen a, ezen keresztül az Európai Unió Kínára. Aztán több téma felmerült, még mi eljutottunk egy csomaghoz, ahol különböző dolgokat vettünk figyelembe. Itt egyrészt arról volt szó, hogy az EU, és ez ragaszkodtunk, a vízakönnyítésekről hajlandó tárgyalni kínaiak számára, hogyha Kína több központot nyit, vagy megengedi a tagállamoknak, hogy több ilyen vízumkérő központot hozzanak létre a kínai szárazföldön, és eh, a gyakorlati együttműködést is jobban lehetővé teszik a visszafogadás ügyében. Ez volt az első szakasz a csomagnak, és a második szakasz, szakasz most abból áll, hogy vízakönnyítésről megállapodunk a kínaiakkal és egy teljes mértékű, teljes jogú visszafogadási megállapodás fog születni a végén. Ez az összefüggés rendszer ennek a megállapodásnak, ami a megállapodást illeti, megint csak egy standardről van szó, diplomata levél rendelkezők számára vonatkozik ez, és első alkalommal a leszép a szély előírást alkalmaznák a tagállamok, vagyis ez vonatkozik, ez itt a parlament egyes képviselőjére is, aztán, aztán vannak részletek, természetesen az érvényességi időszak, ki részesülhet ebből, és az egyik legfontosabb kérdés, amit az elődő is feltett, egy közös bizottságot hoz létre. Ez egy abszolút standard eszköze a vízakönnyítéseknek. Vízakönnyítésről, vízamentességről állapodunk meg, akkor ilyesmit létre szoktak hozni. Ez szerepel a cikkben. Monitorozni fogja a megállapodás végrehajtását, amennyiben probléma merül fel a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban akkor hogyha visszaéléseket látunk, vagy irreguláris eh, migráció, vagy biztonsági aggályok merülnek fel például, akkor ezeket a témákat a közös bizottság keretében lehet megvitatni, és reméljük, hogy ott meg is tudják oldani a bizottság keretei között, mielőtt súlyosabb intézkedésekre kerülne sor. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy hány emberről beszélünk valójában, ez volt a második kérdés nagyjából a kínai oldalon, mint kevesebb, mint 20 ezer diplomata útlevél tulajdonos vagy birtokos van az EU oldalon, ez a szám magasabb, több mint 100 ezer ember lehet az EU-ban érintve, akinek van ilyen diplomata útlevele. De természetesen eh, a leszépeszé birtokosok az EU oldaláról egy néhány ezer még lehetnek. Köszönöm szépen, köszönöm a tervezett bemutatását. Köszönöm az előadónak és Dorton úrnak is, hogy részt vettek ebben a vitában. Egyel tovább léphetünk a hetedik napi rendi pontra. A külső határok átlépés a vízumkötelezettség alá első, illetve az elkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása a téma, és most Gróziáról van szó. Maria Gabriel az előadó, megint egyszer, és az Európai Bizottság is bemutatja itt most mielőtt erre sor kerülne a grúz tolmácsolása 25-ös csatornán fogható. Tehát a 25-ös a grúz csatorna, amit mondtam. Kedves kollégák, ez az utolsó napirendi pontunk. Egy rendeletmódosításról van szó, szóval az 539 per 2001-es rendeletmódosításról, mi szerint Grúzia átkerülne a vízamentes országok listájára, és ez a biometrikus útlevelek tulajdonosaira vonatkozna. Ez már hosszú tárgyalások alapján jött létre. 2012. júniusában kezdődött a vízum liberalizációs párbeszéd az EU és Grúzia miatt, mielőtt erre sor került volna párhuzamosan egy vízakönnyítési megállapodás és visszafogadási megállapodás született, ami mindkettő 2011 márciusában hatályba lépett az Európai Bizottság a grúz kormánynak egy vízumliberalizációs cselekvési tervet mutatott be, és itt bezeny, benchmarkok alapján kívántak haladni a terv értelmében. Ez rendszeresen beszéltünk erről a mi szakbizottságunkban. 2015. decemberben utoljára az Európai Bizottság elmondta, hogy a szükséges haladást elérte, és a szükséges reformokat is átültették a gyakorlatba. Ilyen körülmények között rendes jogalkotási eljárás keretében lehet fogadni megállapodást. Üdvözölni szeretném egyébként a grúz parlament képviselőit is, akik egyébként éppen az EU grúz parlamenti társulási bizottság második ülésén vesznek részt itt Brüsszelben, és lehetőséget szeretném Szajat Karim kollégámat is üdvözölni, aki az EU-Grúz Parlamenti Társulási Bizottság társelnöke, más részről pedig Zviad Kvacsantalidze urat is, még ezt gyakorolnom kell természetesen. Próbáltam már délután, de majdnem feladtam. Sevenadze urat ismerem, hát, hát, a lányát bemutatott egy időben. Tudom, még elnézést kérek, nem tökéletes a kiejtésem. Üdvözölni szeretném. Tehát eh, most mindenek előtt eh, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, utána pedig az előadónak, Gabriel asszonynak, és ez eh, követően az árnyék előadók, vagy bármilyen más képviselő, ki kíván hozzászólni. Akkor most először megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Meglehetősen rövid lehetek. Az elnök már összefoglalta a történelmi alakulását ennek a megállapodásnak, és erről már beszéltünk is vita a liberalizációs cselekvési terv kapcsán az elnök úr December 18-án az Európai Bizottság a negyedik és végleges haladási jelentését terjesztett elő, és az Európai Bizottság elmondta, hogy az összes benchmarkot a négy blokkon belül sikerült teljesíteni, és a 2016 elejére a bizottság ígéretet tett, hogy bemutassa a javaslatát. Januárban számos forduló volt még a tárgyalások során a munkacsoport keretei között, és a bizottság értékelését elfogadták, miszerint Grúzia teljesítette a szükséges feltételeket a vízaliberalizációs cselekvési terv megvalósulása keretében. És ez elvezetett, hogy a tanácsban be lehetett fejezni a vitákat. Ezt követően aztán kettő március 9-én a bizottság elfogadta ezt a jelentést, és javaslatot készítettünk arra, hogy a mellékleteket, a 539-es per 2001-es mellékle, rendelet mellékleteit módosítottuk, ez az úgynevezett vízumrendelet és az egyes mellékletből Grúzia átkerül a második mellékletbe. Az egyes olyan országokat tartalmaz, amelynek polgárai vízumkötelesek, és a kettes pedig a vízummentes országokat jelenti. Természetesen itt szerepel egy lábjegyzet, amely konkrétan megállapítja, hogy csak biometrikus útlevelek, amelyeket az AIKEU előírások betartása alatt kínos, ezekre vonatkozik a vízummentesség ez azt is jelenti, hogy a vízum kötelezettség fennáll a nem biometrikus útlevelek birtokosai számára a továbbiakban is, tehát számukra továbbra is a vízumkönnyítéssel kapcsolatos megállapodás van hatályban. Ami magát a javaslatot illeti, az Európai Bizottság világosát tette, hogy a vízumkönnyítés nem része a a vízummentességnek, és megfelelő módszereket alakítottunk ki. A, a vízummentességet alkalmazni kell 20 nappal azután, hogy közzétettük a módosított rendeletet a hivatalos labban. Hmm. Érdekes lehet még a bizottság tagjai számára, itt az a szakbizottság számára, hogy a negyedik haladási jelentés értékeli az adott biztonsági hatásokat, melyek létrejöttek a vízum könnyítés folyamányaként, ezeket szorosan vizsgáljuk, és ez hozzátartozik a javaslat elkészítéséhez. Végül pedig egy egy magyarázó feljegyzésben szerepel az, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a Grúzia tevékenységet az a területen, és amennyiben szükséges, akkor follow-up lépéseket is tesznek. Köszönöm szépen. Most pedig örömmel megadom a szót Gabriel asszonynak. Parancsoljon. Благодаря, господин председател скъпи колеги, най-напред искам и аз... tisztelt kollégák! Először is gratulálok a grúziai parlamenti delegációnak, üdvözlöm Önöket, illetve köszönöm a bizottságnak a prezentációját. Az anyag jelentéstevőjeként én is támogatom a bizottsági jogalkotási javaslatot, amely vízummentességet biztosít a biometrikus útlevéllel rendelkező grúz állampolgároknak az Európai Unióba való belépéskor. Ahogyan a bizottságtól hallottuk, a jogalkotási javaslat javaslatot egy értékelés előzte meg. A vízum egyszerűsítési tervnek, hogy mennyiben tettek eleget. Az Európai Bizottság kimondta tehát 2015 decemberében, hogy Grúzia megfelelő erőlelépéseket tett, és minden kritériumot teljesít. Ezért az Európai Unió vízummentességet ad a grúz állampolgároknak, ez nagyon fontos szerepet játszik a gazdaság és kulturális kötelékekben. A vízum liberalizációs tervnek eleget tett Grúzia. Nagy mértékben értékeljük a Grúzia által tett erőfeszítéseket szervezeti szinten, különösen olyan területeken, ahol az előrelépés addig éppen csak úgy kielégítő volt reformokat foganatosítottak, a migráció, a menekült ügyi politika, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószerkereskedelem és az állampolgári jogok területén. Az Európai Bizottság kimondta, hogy értékelnünk kell ezeket a pozitív jelzéseket, hiszen Grúzia vízummentességet biztosít az Európai Uniós állampolgáraknak a Grúziában való 90 napos tartózkodásig. Ezt fontos hangsúlyozni, hiszen az Európai Parlament a kölcsönösség mellett tör láncsát. Azt látjuk tehát, hogy reformok születtek, pozitív erőfeszítéseknek voltunk tanúi. Ennek fényében két kérdéssel forulnék az Európai Bizottsághoz. Több információra van szükség, ennek tükrében kérdezem a következőket. Hány százalékban utasítottak vissza vízumkérelmeket, és milyen okból? Tudjuk, hogy a visszautasított vízumok számát csökkenteni kell, illetve minimalizálni kell. Második kérdésem. A migrációs rendszerrel kapcsolatos, hogyan alakul ez pontosan, a immigráció, a bevándorlás, a migráció kérdésében mi a helyzet az egységes analitikus migrációs rendszerrel. Ez rendkívül fontos, hiszen egyértelmű képet szeretnénk kapni a kockázatelemzés szempontjából, illetve oda kell figyelnünk arra, hogy mit és hogyan lehet jobban teljesíteni nagyobb fokú együttműködés segítségével. Ezen kívül elhangzott, hogy 2016 közepéig tesztelni kell ezt a rendszert, van-e erre vonatkozó információ, tudjuk-e, hogy mennyiben sikerült előrelépni ezen a területen. Ezek alapvető kérdések számomra, és a folyamat jelenlegi szakaszában erre kívántam rávilágítani. Szerintem a kihívásokat lehetőségekké kell átalakítani, ugyanúgy, ahogy egy ilyen jelentés megvitatása kapcsán fontos hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Parlament számára létfontosságú, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon. Sajnos az Európai Parlament eh, nem képviselteti magát a Monitoring Bizottságban, nincs képviselője. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett a vitában, és zárásképpen annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a vízumok kapcsán egy dolgot kell szem előtt tartani, az állampolgárokat. Csak az állampolgárok érdekeit kell szem előtt tartani, hiszen ezek a lépések a bizalmat erősíthetik, illetve pozitív fellépések lehetőségét nyitják meg, amely mindenképpen javítja Grúzia és az Európai Unió közötti kapcsolatot. Köszönöm. Gabriel, um... Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Karim úrnak adom meg először a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Személyesen is nagy örömömre szolgál, hogy az ön által elnökölt ülésen, az önök szakbizottságában részt vehetek. Először is üdvözlöm én is sok szeretettel a grúz delegációt, különösen kollégám, kollégámat és barátom az Edelongmet, aki a parlament képviselőjében, a parlament képviseletében van itt, és a belügyminisztert is. Köszönöm szépen Gabriel kollégámnak ezt a bevezetőt. Az a megközelítés, amelyet ő alkalmazott, úgy gondolom valóban a legmegfelelőbb megközelítés parlamentünk részéről. És az Európai Bizottság prezentációját is köszönöm, hiszen valóban megtettek mindent, kihasználtak minden lehetőséget, és elmondhatjuk, hogy egy nagyon hosszú és széles körű folyamat után valóban minden részcélt teljesítettek. A szakbizottság és a jelentéstevő tehát valóban bízhat abban, hogy a hogy minden követelménynek megfeleltek, mégpedig egy olyan megközelítés alapján tudjuk majd elkészíteni a jelentést, amely kezdettől fogva a szolidaritás, a grúz állampolgárokkal mutatott szolidaritás kiinduló pontjából származik. Valóban igaza van Gabriel kollégámnak, alá kell húznunk és erősítenünk kell azt az európai szellemet, illetve európai jellegű megközelítést, amit grúz barátaink alkalmaztak. Hogyha késlekedünk e, a vízum e, vízummentesség megadásával, az nagyon sok e, problémát okozna, például Dél-Oszétiában is nagyon negatívan fogadnák ezt a hírt, hiszen minden féleképpen erősítenünk kell Grúzia szuverenitását és területi integritását. Tehát már csak ezért is fontos ennek az ügyek, ügynek a megfelelő kezelése. A jelenlegi szakaszban, ahogy Gabriel kollégám is elmondta, meg kell erősíteni a teljesítési időrend helyességét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Váncsáteradze úr kap most szót, aki az EU-Grúzia közötti delegáció képviseletében szól. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagyon nagy érzések dúlnak bennem, hiszen nagyon nagy megtiszteltetés és nagy boldogság az, hogy az Anna Lind teremben tartják most meg az ülést, hiszen Anna Lindet személyesen is ismerni volt szerencsém. Az európai ö, útra először 2001-ben léptünk rá, amikor Bakuban, Azerbajdzsánban a trojka tagjaként eh, én fogadha, fogadhattam a Bakuban, és teljes mértékben igaza van, Gabriela, ez valóban az állampolgárokról kell, hogy először elsősorban szóljon ez, és Grúziáról. Hogyha megnézzük a történelmet, Grúziában nagy hagyományok vannak, és Grúzia hagyományainak, kultúrájának Európa mindig is része volt. Grúzia Európával karöltve képzeli el a fejlődését, és minden fontos államférfi elismerte Grúziában, hogy minden tagállamnak, minden családnak el kell ismernie az Európai Uniós értékeket, hiszen ezek az európai jogla, jog, jog, államiság, a demokrácia és a virágzás alapjai. A célt úgy tudjuk elérni, hogyha a társadalomba beépítjük az európai hatásokat és szellem, szellemiséget. És ez a szellemiség nagyon régen létezik nálunk, és a mai napig él. Tehát a közeljövőben kilátásba helyezett kapcsolatok már a régmúltban elkezdődtek. Csak az európai értékek megvalósításával tudjuk elképzelni a jövőnket. Az európai család tagjaként büszkén kijelenthetjük, méltó helyet szeretnénk ebben a közösségben elfoglalni, mert ide tartozunk történelmileg. A mai nap kicsit közelebb kerültünk ehhez a célhoz, talán történelmi törekvéseinknek egyik fontos első célpontját értük el ezzel a mai döntéssel. Köszönjük a az Európai Parlament tisztelt tagjainak ehhez adott támogatását. A grúz állampolgárok Abháziát és Dél-Oszétiát is ideértve követik ezt a ezt az ülést figyelemmel kíséri, és egy családként lépnek föl, ugyanúgy, ahogy Grúzia mindig is egy család volt. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy néhány szót szólhassak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm a delegációjuknak. Tudom, hogy közvetítették ezt az eseményt innen is. Az egész delegációjukat közvetítették. Most pedig Gabriel asszonynak adom meg még a szót, ki van-e reagálni az eddigiekre? Az Európai Bizottság, ha reagálni kíván, és akkor megadom a szót, hogy lezárja az előadó. Köszönöm szépen, két kérdést kaptunk az előadótól, szívesen válaszolunk az első. A víz elutasítási ráta Grúziában az elmúlt években 2015-ről konkrétan 12,9% volt átlagosan. Persze itt nagy szórások vannak eh, tagállamról tagállamra. Eh, mik a fő okai ennek? A mi tájékoztatásunk szerint a Schengeni Együttműködési Testület, aki a helyszínen van, a konzulátusokról van szó, tehát a fő elutasítási ok. Egy sor uh, támogató dokumentum, amely hamis, mm, amikor a kérelmezőknél ez a fő oka ennek. Aztán a másik pedig kérdés, a migrációs menedzsmentrendszer foglalkozik kollégámnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, Topias, köszönöm szépen a kérdést a migráció menedzsmenttel kapcsolatban. Két pontot szeretnék itt kiragadni. Itt a víza liberalizációs folyamat során megfelelő keretet alakítottunk ki, megvizsgáltuk és értékeltük az Európai Bizottság részéről a tagállamok fellépését, és ezt az anyagot konszolidáltuk 2014-ben, és ez hatályba lépett az intézményi keret is változott a migrációs osztály létrehozásával, a belügyminisztériumban 2014. szeptember 1-ével a második szakaszban a vizaliberalizáció során egy cselekvési tervet hoztunk létre a, a migráció menedzsment végrehajtása az, amit szóba került. 2015-ben egy átfogó kockázatelemző rendszer készült el, kiegészítendő a jogalkotási keretet. Ezzel az új rendszerrel az adatgyűjtés a migráció menedzsment területén hét ügynökséghez kerül a Grúziában, a belügyminisztérium korábban egyedül csinálta ezt, a belügyminisztérium nem vált ezt, tehát az ötlet emögött az, hogy jobb, átfogóbb képet kapjunk a migrációs helyzetről az országban, hogy prognosztizálni tudjuk a trendeket, a fenyegetéseket, és ideje korán kezelni tudjuk, reagálni tudjuk. Köszönöm. Most pedig Gabriel asszony kap szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden, egy-két szóval szeretném lezárni a vitát. Köszönöm szépen a bizottság válaszait a kérdéseimre. Ezen kívül köszönetet mondok Karim kollégának, aki részt vett a mai vitán, illetve a delegációnak is köszönetet tartozom, köszöntet szeretnék mondani. A grúz állampolgárok meghallgatták az önök szavait is. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek és mindenkinek, aki együtt dolgozott velem ezen az anyagon. Köszönöm szépen, és köszönöm a beszámolódat is. Köszönöm kollégáim, köszönöm szépen a két társelnöknek és minden grúz parlamenti képviselőnek, hogy jelen volt az ülésen a e, LIBE szakbizottság ma délutáni ülésen. Köszönöm szépen. A következő szakbizottsági ülésünk április